Guten Morgen, liebe Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! Elnézést kérek, hogy egy kicsit később kezdünk, de elnöként rossz terembe mentem. Azt hittem, hogy ott tartjuk az ülést, ahol mindig, de mégsem, ma máshol ülésezünk, mert hogy ez egy olyan bizottság, amely mindig mozgásban van, mindig újdonságokat keresünk, ezért most egy új teremben ülésezünk. Köszöntök mindenkit, és szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ma egy mini meghallgatással kezdünk. Ennek a kutatási keretprogram a tárgya. Az elkövetkezendő hónapok során ez majd komolyan fog foglalkoztatni bennünket. Ma pedig arról van szó, hogy hogyan tudjuk a bürokráciát csökkenteni, visszaszorítani. Az elmúlt hetek során ezt több vita során már megvilágítottuk, és Léna Ek kollega kérte, hogy hívjuk fel a figyelmet arra, hogy erről a kérdésről komolyan kell vitázni. Éppen ezért nagyon érdekes vendégeket hívtunk meg a mai meghallgatásra, remélhetőleg nagyon sok érdekes újdonságot megtudunk. Egy kérésem volna, méghozzá az, hogy mindenki tartsa magát a megszabott időkerethez. Ugyanis nagyon komoly problémánk lesz, ha nem tudunk mindent időben befejezni. Először is ez az előadók számára azt jelenti, hogy ha lehet, akkor, ha lehet, akkor tömören és egyértelműen ismertetség álláspontjukat, a kollégák számára pedig ez a második fordulóban azért azt jelenti, hogy a kérdések feltétele során, megfogalmazása során majd röviden fogalmazzanak, hiszen tegnap is nehezünkre esett lezárni időben az ülést. Először is Christopher Hall főtitkár úrnak adnám meg a szót. Ő a kutatási, a kutatói közösség szemszögéből tartja meg eladását. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hogy a kutatási keretprogram megvalósításával kapcsolatban tartsak önöknek ma előadást. Vannak valóban komoly problémák, amelyekre fel kell hívjuk a figyelmet sürgősen, és reméljük, hogy a parlament megtalálja a szükséges megoldásokat. Elnök, elnézést kérek, hogy félbe kell szakítsam. Úgy tűnik, hogy a tolmácsolással vannak bizonyos problémák. Egy perc türelmet kérnék. Úgy tűnik, hogy nem minden fülkében működik a tolmácsolás. Vagy ez esetleg csak a német fülkére vonatkozik? Csak a német fülkét érinti ez a probléma, a német tolmácsolást? Igen. Scheint. Nobody just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 Also. Nos, hölgyeim és uraim, ez egy olyan probléma, amely csak a német tolmácsolást érinti. Ez egy technikai probléma, úgyhogy azt javaslom, egyszerűen kezdjük el, és hát akkor meghallgatjuk éppen angolul az előadást, akik pedig németül szeretnék meghallgatni, várniuk kell néhány percet, amíg a technika is helyreáll. Tehát akkor még egyszer Hal úr, öné a szó. Köszönöm szépen ismételten, elnök úr, még egyszer szeretném megköszönni a meghívást, és megpróbálok nagyon egyértelműen tisztán fogalmazni, arra az esetre, hogyha esetleg a német tolmácsolás nem működik majd. Nagyon röviden engedjék meg, hogy jellemezzem azt a szervezetet, amelyet képviselem, és itt talán jobban megérthetik mindazt, amit mondok. Az Európai Kutatás és Technológiai Szervezetek Szövetségéről van szó, RTO, technikai szervezetek, technológiai szervezetek szövetsége. Körülbelül 350 ilyen szervezetet képviselünk. Hogy egy RTO mit jelent? Nos, egyszerűen úgy definiálhatnám, hogy misszióorientált kutatásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, a fő RTO-k kormányzati támogatásban részesülő, kormányzati kézben levő szervezetek, és a fő eh, küldetésük az, hogy azon fő kérdésekkel foglalkozzanak, amelyek társadalmi vonatkozásúak, itt a nagy kihívásokról van szó, illetve arról, hogy a gazdasági versenyképességet alátámasszák. Ha megengedik, akkor röviden felsorolnám a legnagyobb és legismertebb ilyen szervezeteket, északról délfelé haladva, Európán végig haladva. Itt ilyen szervezetekről kell beszélnünk, mint a VTT Finnországban, Szintef Norvégiában, ipari szervezetek, a Dán technológiai szervezet, a TNO Hollandiában, a VITO Belgiumban, a Fraunhofer Intézet Németországban, technológiai szervezetek Lengyelországban, Magyarországon, az ELS Institut Carnot Franciaországban, illetve spanyolországi technológiai központok. Az RTO-k a keretprogram tekintetében kulcsfontosságú szereplők, a Fraunhofer intézetet említettem. Ez volt a második legnagyobb egyéni szereplő a hatodik kutatásfejlesztési keretprogramban, és a legnagyobb szervezetek, az öt legnagyobb szervezet körülbelül 1400 projektben vett részt, ezek körülbelül 520 millió euró értékű támogatásban részesültek. Nem egyetemi kutatási szervezetek pedig körülbelül a kutat, azon szervezetek egyharmadát tették ki, amelyek a hatodik keretprogramból támogatásban részesültek. Még néhány szót szólnék bevezetésképpen. Gyakran azt halljuk, hogy Európában, az Európai Unióban a köztámogatásoknak csak az 5%-át teszik ki ezen projektek, de ezek, ez nem feltétlenül igaz a kutatás fejlesztési keretprogram tekintetében, hiszen a nemzeti szintű kutatásfejlesztési kiadások nagyon sok infrastrukturális kiadást jelentenek, egyetemi szintű projektet, például az egyetemi, illetve az, egyet, az egyetemi kutatási szervezetek finanszírozása is ide tartozik. Elsősorban egyéni kutatási projektek részesülnek finanszírozásban. A keretprogram a közkiadások esetében a kutatásfejlesztési kiadások 25%-át teszi ki. Ez nagyon fontos, hiszen ebből látható ez az emelő hatás, az európai kutatásra nézve. És amire szintén emlékeznünk kell, az az, hogy a keretprogram az egyetlen lényeges kutatásfejlesztési program, amely Európában a határon átnyúló projekteket is támogatja. Ez persze egy kritikai fontosságú elem, amikor egy európai kutatási térség létrehozásáról beszélünk. Ezért nagyon fontos, hogy hatékony és eredményes legyen. Engedjék meg, hogy áttérjek a mai eladás szempontjából lényeges kérdésekre. Felsorolhatnám, hogy hol húzódnak meg a problémák, de nem szeretnék technikai részletekbe bocsátkozni. Vannak konkrét problémák a végrehajtással kapcsolatban, ezeket technikai javítás által meg lehet oldani. Ugyanakkor vannak olyan kérdések is, amelyek egy szisztémikus probléma következményeképpen jöttek létre, ezeket kell megoldani, máskülönben nem tudunk a helyzeten javítani, és erről szeretnék ma beszélni. Engedjék meg, hogy emlékeztessek arra, hogy a hetedik keretprogram célja az volt, hogy az adminisztrációt egyszerűsítse. Megemlíthetnék részleteket, és valóban történtek javulások. Például az egységes regisztrációs létesítmény is létrejött, illetve a végrehajtó ügynökségek. Azt hiszem, hogy ezek majd bebizonyítják azt, hogy képesek a helyzeten javítani. Történtek egyéb egyszerűsítések is, amelyek célorientáltak voltak, célzottak voltak. Ezek nem voltak annyira örvendetesek, sőt, voltak kudarcok is. Ezekről pedig beszélnünk kell. Először is szeretnék az általány összegekkel foglalkozni, az egység költségekkel. Ezeket nevezzük fix összegeknek. Ezeket az egyszerűsítés véget javasolták. Lehet, hogy a bizottság számára ezek egyszerűsítést jelentenek, de a legtöbb keretprogramban résztvevő fél számára nem egyszerűsítik a helyzetet, ha például a kutatási szervezetekre vagy a nagyvállalatokra gondolunk. Tisztán kell látnunk azt, hogy a legtöbb résztvevő fél, amikor például egy projekt végrehajtása során például elutazik valahova, szállodai költségeket, utazási kiadásokat fizet, akkor a reál költségeket viszik a mérlegbe, és amikor a bizottság visszatéríti az összegeket, egy fix összeget, amely ugye nem felel meg teljes mértékben az általuk elköltött összegnek, akkor egy további számviteli gyakorlatot kell végrehajtsanak azért, hogy összhangban legyenek a mérlegek. Ez lehet, hogy nem egy nagyon jelentős pontnak tűnik, de minden bizonyal nem egyszerűsíti a helyzetet a kutatási programokban résztvevő felek számára és a politikai nyomás miatt egy kockázat is felmerül, hiszen nem akarják biztosítani azt, hogy kockázatok felmerüljenek, és megemlíthetném például azt az abszurd helyzetet is, amelynek a közelmúltban tanúja voltam, az ERTO szervezet tájékoztatott erről. Olyanokról van szó, akik a hatodik keretprogram értelmében Marie Curie projektekben vettek részt. Az auditorok ellátogattak a szervezetekhez, és az auditorok bizonyítékot követeltek arról, hogy az elköltött összeg legalább akkora volt, mint a bizottságtól kapott fix összeg. Tehát amúgy is a reál költségekenre alapuló számvitelt kell végeznünk, hiszen mindig is a fix összegeken van a hangsúly a bizottság számára. Tehát ez a teljes költségekre épülő számvitel, ez nagyon fontos, és a legtöbb pályázó ezt követi. Egy másik kérdése is áttérnék, ez pedig a módszertani tanúsítvány. Ez egy nagyon komoly ígéret volt az egyszerűsítés irányába. Tudják, hogy kétfajta tanúsítási folyamat létezik. Az egyik az az, hogyha átlagos személyzeti költségeket akarnak használni, a másik pedig, hogyha egy kiterjesztettebb rendszert akarnak hangsz, hang, használni. Ide tartozik az is, hogy az indirekt költségeket hogyan számítják be. Két és fél éves késedelem után a bizottság 2009. júniusában végre közzétette azon kritériumokat, amelyek által az átlagos személyzeti költségek tanúsítása megvalósul. Ez azonban gyakorlatilag azt jelenti eddig, hogy szinte senki sem tud ezen kritériumoknak eleget tenni. Hiszen a nagyon sok eh, nagy vállalat számára nem megfelelőek, ugyanis eh, ezek a nagyvállalatok a költségek kiszámításához más módszertant alkalmaznak, de erről inkább az ipar szemszögéből kell beszélnünk. Ami pedig az RTO-kat illeti, elmondhatom, hogy szervezetünk összegyűjtött, eh, összegyűjtötte az adatokat a 30 legnagyobb szervezettől Európában, és azt tapasztalhattuk, hogy a nemzeti finanszírozási programok, a nemzeti támogatási programok vonatkozásában használtuk ezt a módszertant, és a legnagyobb RTO-k 80%-a teljesen egyértelműen nem tud eleget tenni a bizottság által meghatározott kritériumoknak. A többieket illetően pedig a legtöbbjük nem biztos abban, sőt nem bízik abban, hogy eleget tud tenni a kritériumoknak, ketten pedig amúgy is úgy döntöttek már hónapokkal ezelőtt, hogy még a hatodik keretprogram esetében az átlagos személyzeti költségeket használták, a hetedik keretprogram esetében az egyéni költségekre térnek át. A jelenlegi szabályok ezek radikálisan megváltoztak. Ez egy olyan egyszerűsítés, amely igazából észszerűtlen, hiszen gyakorlatilag senki sem tud megfelelni a kritériumoknak, és a tényleges hatása nem az egyszerűsítés lesz, hanem az lesz, hogy megakadályozza azt, hogy az átlagos személyzeti költségeket fel lehet használni, be lehet számítani a kutatási programokba. Végül pedig engedjék meg, hogy az egyszerűsítés után az auditálási tanúsítványokra térjek át. Itt itt komoly előrelépés történt, ugyanis az auditálási tanúsítványok, amelyeket a szerződő feleknek majd be kell mutatniuk, ezek egyszerűbbé váltak, de én úgy gondolom, hogy ez némileg egy illúzió, és itt utalnék a bizottság által alkalmazott ex post auditálási gyakorlatra, illetve a valós időben megvalósuló auditálási gyakorlatra a hetedik keretprogram esetében. Tehát gyakorlatilag ez szükségtelenné válik majd, hiszen a bizottság részéről közvetlen auditálás valósul meg majd a jövőben. Kezdünk már a probléma lényegéhez közeledni. A bizottság ex post auditálási kampánya úgy valósul meg, hogy gyakorlatilag nagyon súlyos következményei vannak. Ugyanis a bizottságon belül a bizottság iránt a bizalmat tönkreteszi, ezen kívül pedig a kutatási partnerségek számára is hátrányos, olyan partnerségekről van szó, amelyek hosszú éveken át jöttek létre, és az administratív terheket is növeli. Végezetül pedig aláássa az EU kutatási politikáját azáltal, hogy egyre kevésbé lesz vonzó a keretprogramban való részvétel. Tehát összességében véve komoly a bizalmatlanság, amely kialakulóban van, és ennek következménye nagyon súlyos lehet. Éppen ezért ezt fel kell tartóztatni, véget kellene vetni, és ez sürgős, máskülönben egyre több szervezet nem vesz majd részt a, kutat, a keretprogramba. Engedjék meg, hogy egy példát megemlítsek. Említettem azt, hogy két RTO néhány hónap azelőtt úgy döntött, hogy mivel nem tud megfelelni az átlagos személyzeti költségekkel kapcsolatos bizottsági kritériumoknak, úgy döntötték, hogy noha a hetedik kutatási keretprogramban továbbra is ezt kellene alkalmazniuk, nem fogják ezt megtenni, hanem áttérnek az egyéni költségekre. Annak ellenére, hogy az költségeket átlagolják a nemzeti programokban való részvétel során. Mindennek az oka egyik, egyértelműen az, hogy nem bíznak a bizottságban. Elvesztették a hitüket, nem bíznak a bizottság definíciójában, ami a támogatható költségeket illeti. Mi minősül ma támogatható költségnek, lehet, hogy ami ma annak minősül, az hat hónapon belül már nem lesz az. A részvételeknek egy minimális szintű jogbiztonságra van szükségük, ez pedig nem adott. Hogy mindezt megértsük, meg kell értsük azt is, hogy a bizottság ex post auditálási kampányának milyen következménye volt a hatodik keretprogram esetében. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag visszamenőleges hatállyal és egyoldalúan a bizottság megváltoztatta a támogatható költségek definícióját. Olyan definíciót, amelyet korábban maga a bizottság fogadott el és hagyott jóvá de fogalmazunk egyértelműen, ez nem egy olyan probléma, amely mindössze egy vagy két kutatási keretprogramban való résztvevőre illik. Ezt kifejthetem egyszerű adatokkal is. A fő 20 résztvevő szervezet között vannak nagyon komoly kutatási szervezetek, ipari vállalatok, amelyek a bizottság véleménye szerint és az én információim alapján is és különböző auditálások alapján, amelyekben az érintett vállalatok részt vettek vagy részt vesznek, szisztematikus hibákat követtek el. Hosszú évek során ezen szervezetek a keret programmal kapcsolatos költségeiket úgy juttatták el a bizottsághoz, hogy ugyanazon definíciókat használták a költségek kiszámításához. Tehát összhangban tették ezt a szokásos számviteli gyakorlattal és a számviteli elvekkel. Most azonban a bizottság azt határozta el, hogy szisztematikus hibák következtek be, és éppen ezért az összes pénzügyi kimutat, költségekről szóló kimutatásukat újból kell kiszámítsák. Márpedig lehet, hogy itt több száz kiszámításról van szó, és mindössze 45 nap áll rendelkezésükre, hogy ezt elvégezzék. Az egyik szervezet 75 ezer eurót kezdett, hogy arra költsön, hogy fiatal számvevőket alkalmazzon a PricewaterhouseCoopers-től, hogy ezt a gyakorlatot véghez vigye. Vegyék figyelembe ezen számokat, és vegyék figyelembe azt is, hogy itt mindössze néhány esetről van szó, amelyekről én tudok, a fő 20 szervezetről. Ezek azonban összességében 2500 projektre vonatkoznak. Gyakorlatilag minden egyes projektben öt kimutatást végeznek, három kimutatást végeznek. Ezekben részt vesz egy projekt tisztviselő, illetve egy pénzügyi tisztviselő, tehát gyakorlatilag 15 ezer bizottsági aláírásról van szó. Itt nem arról beszélünk eh, tehát, eh, hogy hibák következtek volna be, hanem itt gyakorlatilag arról van szó, hogy eh, több száz bizottsági tisztviselő érintett, és az egyetlen lehetséges következtetés ebből az, hogy a bizottság nagyon súlyos irányítási, igazgatási hibára lett figyelmes a hatodik keretprogrammal kapcsolatban ugyanis az érintett felek a szokásos számviteli gyakorlataikat követték, a bizottság pedig megerősítette ezt azáltal, hogy aláírta a kimutatásokat. Hogyha hibák következtek be, akkor a bizottság is minden bizonyal hibákat vétett, de úgy tűnik, hogy a bizottság most arra számít, hogy a hatodik keretprogramban résztvevő felek fizessék meg a bizottság hibáinak árát, már pedig ez nem elfogadható hozzáállás. Említettem, hogy a bizottság visszamenőleges hatállyal és egyoldalúan megváltoztatta a támogatható költségek definícióját. Ez pedig komoly problémát vet fel a jogbiztonság szempontjából. Éppen ezért két olyan szervezet, amelyről az imént beszéltem, nyilván nem lepi meg önöket, hogy jogi lépéseket kívánnak kezdeményezni a bizottság bizottsággal szemben. Mit tehetünk ezzel kapcsolatban? Ennek a problémának több eredete van, persze ezeket nem tudjuk most megvitatni, de a részvételi szabályok nem határozzák meg egyértelműen a támogatható költségek természetét. Általános elveket fogalmaznak meg, a fontosságú elvek azok, hogy gazdaságos, valós költségekről kell, hogy szó legyen, és összhangban kell, hogy legyenek a szokványos számviteli elvekkel. A számvevőszék is bírálta ezen pontatlan szabályokat, és a saját ellenőrzésében is komoly, szigorú definíciókat alkalmaz, és arra próbálja rávenni a bizottságot, hogy hasonlóan szigorú definíciókat alkalmazzon. De számomra úgy tűnik, hogy a jogszabályalkotó nem biztos, hogy tudta, hogy miről volt szó, amikor jóváhagyta ezen szabályokat. A múltban a hatodik keretprogram esetében, amikor ezen általános elveket értékelték, akkor mérlegelési jogkörükön belül tették ezt. Fontos különbségek vannak országok, szervezet típusok között arra vonatkozóan, hogy hogyan számolják el a költségeket. Most azonban úgy tűnik, hogy ez már nem engedélyezett, ugyanis mindenkire ugyanazt az elvet kell alkalmazni. Ez azonban nem realisztikus. Hogy mit tehetünk? Azt javasolnám, hogy tegyünk különbséget a múlt, a jelen és a jövő között. A múlt a hatodik, keret, a hatodik keretprogram, és a 2007-es költségvetési mentesítés során hangsúlyozták itt ebben a házban, hogy a jogbiztonság fontos, a hatodik keretprogram vonatkozásában ezt ugye már jóváhagyták, és ez már lezárult. Ez pedig egy nagyon bölcs ajánlás volt akkor hogyha továbbra is az ex post auditálást folytatjuk a jelenlegi módján, akkor nagyon komolyan ártunk a kutatásnak, ahelyett, hogy kedveznénk az európai költségvetésnek. Hogyha megreformálják az keretprogramot, akkor ezt jó hiszemben tették, és ezt el kell fogadnunk. Tehát nem szabad annyira a múlt felé tekintenünk, hanem sokkal inkább a jövőben kellene a problémákat megoldanunk. Ez pedig a nyolcadik keretprogram. Sürgősen egy következetes keretet kellene létrehoznunk, definíciókat a keretprogram számára, ez pedig időigényes lesz. De mivel időigényes lesz, ezért határoztam meg célként a nyolcadik keretprogramot. Lehet, hogy egy külön pénzügyi rendeletre lesz majd szükség, nem tudom, minden esetre egyértelműen megállapított részvételi szabályokra van szükségünk, és egy olyan auditálási keretprogramra van szükségünk, amelyben elismerjük azt, hogy a kutatás nem ugyanaz, mint például az állattenyésztés támogatása a közösség távoli régióiban, hanem ez egy teljesen más terület. Szeretném azt javasolni, ha megengedik, hogy a képviselők itt a parlamentben és konkrétabban ebben a szakbizottságban, illetve a Kokobu szakbizottságban tegyék meg azt a kezdeményezést, hogy bizottsági tisztviselőket, számvevőszéki tisztviselőket hívjanak meg, és próbáljanak meg egy észszerű keretprogramot, egy keretet kidolgozni az európai keretprogramok számára. És remélhetőleg az érintett szervezetek képviselőit is be lehet vonni ebbe a gyakorlatba, hogy biztosítsuk azt, hogy a valós gyakorlatnak a következtetések megfelelnek. Ez valóban egy nagyon sürgős feladat. Nem az most a lényeges, hogy bűnbagokat keressünk, hanem meg kell oldanunk a problémákat. És elérkeztünk a jelenhez. A jelen pedig a hetedik keretprogram. Minimális jogbiztonságra van szükségük az érintett feleknek. Az egyszerűsítés mindenek előtt arról szól, hogy középtávon stabilitást biztosítsunk. Hogyha arra törekszenek, hogy a nyolcadik keretprogram szempontjából az igazgatást egyszerűsítsük, akkor egy realisztikus megközelítése van szükségünk már most a hetedik keretprogram tekintetében. Jó szándékra van szükség minden fél részéről, megvan az alap, a részvételi szabályokban a 31-es cikk 3C bekezdésében, amely meghatározza azt, hogy a támogatható költségeket a szokásos számviteli és irányítási elvek alapján határozzák meg arra kérném önöket, hogy figyelj, szenteljenek teljes figyelmet ennek a kérdéskörnek, hogy a keretprogram hatékonyan és eredményesen működhessen, és megfelelően hozzájárhasson ahhoz, hogy létrehozzuk az európai kutatási térséget, mert ez valóban nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes bevezetést. Egy megjegyzést szeretnék tenni, a német tolmácsolást a 17-es csatornán érhetik el, ezt technikailag sajnos másképpen nem tudtuk megoldani, tehát aki a német tolmácsolást szeretné hallgatni, a 17-es csatorna. Most pedig Lars Palesen úrnak adnám meg a szót, ő az egyetemek álláspontját fogja ismertetni, és kérném elnézésüket, hogy ismételten utalok arra, mindenki tartsa magát az időkerethez. Azt mondtuk, hogy 10-15 perc áll mindenkinek a rendelkezésére. Ha továbbra is így folytatjuk, akkor délután is még ezzel a témával kell foglalkoznunk. Tehát kérném, hogy 10-15 percben szóljanak mindössze. Erről mindenképpen gondoskodnunk kell. Tehát Palezen úr, sajnos akkor most ugye öné a szó. Köszönöm szépen, nagy örömömre szolgál, hogy meghívtak ide ebbe a szakbizottságba. Én nem az egyetemek szövetségét képviselem, hanem csupán csak saját egyetemem nevében szólok, de azt hiszem, hogy a véleményem, véleményem nagy részt tükrözi az európai egyetemek álláspontját, főként a műszaki egyetemekét. Ez a műalkotás, amit az első oldalon láthatnak, az első lap alján, ez az egyetemünk szimbóluma. Azt hiszem, hogy bevezetőként talán néhány szót szólnék az egyetemről. 1829-ben alapította Hans Christian Orsted vegyész és fizikus, kitűnő tudós volt, és nagyon európai szellemiségű már akkoriban, ugyanis munkáit dánul, angolul és németül is elkészítette. Egy valódi európér volt, és mi magunk mindenképpen nemzetközi egyetemnek gondoljuk magunkat, amelynek gyökerei Dániában vannak, de mindenképpen nemzetközi megközelítést alkalmazunk, 6500 diákunk van, ez tulajdonképpen ugyanannyi, mint az MIT, illetve más vezető műszaki egyetemek. ...2500 kutatónk van, és ebből pedig körülbelül ez, 1000 PhD diák tehát erőteljes nemzetközi profillal rendelkezünk, és a leiden Crown indikátor az egyetlen kutatóalapú indikátor mutató, amely az egyetemeket értékeli. Ezt az EU finanszírozza egyébként. 18 kutatójuk van, tehát a leiden Crown indikátor a DTU egyetemet ötödiknek listázta a száz legnagyobb európai egyetem között. Ezen kívül pedig Dániában a legtöbb EU finanszírozásban részesülő egyetem vagyunk, ez kb. 29 millió eurót tett ki 2008-ban. Egy kis példát is mondanék arra, hogy milyen perspektíváink vannak milyen gondolataink merültek fel. Először is el kell mondanom, hogy én nem az az ember vagyok, aki állandóan csak panaszkodik, hogy minden rossz, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a hetedik kutatási keretprogram nagy része nagyszerű. A finanszírozás nagyszerű, az egész elképzelés, hogy európai pénzt fordítsanak erre kitűnő. Ugyan, tehát a bürokráciát is vállaljuk, hogyha szükséges, ugyanis nagyon fontos, hogy Európa összefogjon. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor valamennyi találmány, amely az emberiséget gazdagítaná, ezt a távol-keleten vagy az Egyesült Államokban teszi, hozzák meg. Mindkét helyen nagyszerű barátaim vannak, úgyhogy nem kívánom őket semmiben megakadályozni nyilván, hogy a régiójukat előbbre vigyék, de hogyha mi európaiak nem teszünk valamit, és én azt gondolom, hogy teszünk, igen, és akkor lemaradunk. Ezt sehol nem mondják, hogy mi nem lehetünk a világ legszegényebb része 30-40-50 éven belül. Nem 100 évről beszélek, hanem 30-40-50 évről mi lehetünk a világ legszegényebb területe. És ez akkor nem történik meg, hogyha továbbiakban is vállaljuk azt a vezető szerepet, amivel eddig is rendelkezünk, és szerintem ki kell egyensúlyozni a helyzetet, meg kell jegyezni, hogy a hetedik kutatási keretprogram nagyszerű siker, és az egyetemek nagyra értékelik. Nézzük akkor, hogy milyen javításokra, előrelépésekre van szükség. A hetedik kutatási keretprogramban 160 ezer jelentkezőkért finanszírozást és 35 ezer résztvevő kezdett szerződéses tárgyalásokba. Hogyha kis, akár csak kis javító lépéseket tudnánk tenni, akkor mondjuk minden résztvevő akár két napi adminisztratív munkát megspórolhatna, akkor nyilván a megtakarítások akkor 2240 évben lehetnének számíthatók. És ez pedig a saját egyetemem éves kutatómunkája. Úgyhogy ezért is lenne jó, hogyha a bürokráciát egy kicsit csökkentenénk. Nézzük akkor, milyen érdekes pontok vannak még, amelyek nem csupán megtakarítást eredményeznének, hanem a minőség javítását. Úgy gondoljuk, hogy nagyon gyakran a pályázati kiírások túlságosan szűkek, és emiatt pedig csak nagyon kevés, vagy akár egyetlen sikeres pályázat lehet, tehát abban az értelemben, hogy finanszírozást is kap. Tudjuk, hogy a kutatók között csupán egyetlen pályázatot finanszíroznak, annak ellenére, hogy kettő vagy három nagyon ígéretes pályázat is van, ez gyakorlatilag azt eredményezheti, hogy a kutatók azt mondják, hogy hát akkor meg se próbáljuk, mert tudjuk, hogy két vagy három kutatócsoport már jelentkezett, úgyhogy nem fognak egyszerűen jelentkezni ők maguk is erre a programra a legjobb kutatók nem nyújtanak be annyi pályázatot, amennyit tehetnének, hanem csak egyetlen területre koncentrálnak, és hogyha ott veszítenek, akkor csalódottak lesznek, és nemzeti forrásból próbálnak finanszírozást kapni. Ez nagyszerű dolog egyébként, de nem ez az európai elképzelés. Úgyhogy az lenne az elképzelésünk, az ajánlásunk, hogy szélesebb témákat határozzunk meg megfelelő költségvetéssel, így módon pedig minden egyes témában akár több kutatási projektet is lehetne finanszírozni. Szerintem az lenne még nagyon egyszerűen megvalósítható, hogy a pályázati kiírásokat ne ugyanakkor tegyék közre, úgy, hogy csak két hónap a jelentkezési határidő ugyanis az egyetemeken a jogászok és mindenki ez alatt a két hónap alatt dolgozik egész keményen, ugyanakkor viszont egész évre kell őket, egész évre kell fizetnünk őket, úgyhogy akkor halálba dolgozzák magukat, ugyanakkor viszont egész évre kapják a fizetésüket. Úgyhogy szerintem ezt a célt nagyon könnyen meg lehetne valósítani. Aztán pedig a szabályok és eljárások harmonizálása is fontos lenne, ugyanis a különböző programoknál eltérnek ezek a programok, illetve szabályok, ott van a közös technológiai kezdeményezés, vagy pedig a KKV-k előnyére fordítandó kutatási együttműködés. Ez szerintem nagyon kontraproduktív. Ez olyan, mintha elmennénk vásárolni. Hogyha elmegyünk vásárolni, akkor nagyon jó, hogy tudjuk, hogy ugyanazt a valutát használhatjuk, akár a hentesnél, bármilyen más üzletben egyaránt. Tehát tudjuk, hogy ugyanabban a valutában kell fizetnünk mindenhol. Egyéb esetben, ha ez nem így történik, akkor összezavarodunk, és azok az üzletek, amelyek nél nem annyira egyszerűek a szabályok, ott egyszerűen nem tudjuk, hogy milyen valutában kell fizetni, és akkor inkább nem is megyünk oda. Szerintem a KKV program pontosan ilyen problémát szenved el. Én magam olyan országból jövök, ahol még nem vezették be az eurót, de... Á, mindegy, erről nem is mondok többet inkább. Minden esetre egy másik probléma a KKV-kre vonatkozó kutatási programban az az, hogy a feltételek nem eléggé kiegyensúlyozottak. Annak érdekében, hogy a szellemi tulajdonjogokat biztosíthassák a KKV-k számára, az egyetemek számára nagyon előnytelen feltételek valósultak meg, és ezek a feltételek nagyon előtelenek az európai kutatás számára is, ugyanis ez az eljárási szabadságot akadályozza. A szabályok úgy kerültek megfogalmazásra, hogyha az egyetemek abba belépnek, akkor szellemi tulajdonjogaikat fel kell áldozniuk, és azon, azokat a kutatásokat ugyanezen a területen már nem végezhetik el, és semmilyen egyetem nem fogja megtenni. És mindez pedig a KKV-ket részesíti előnyben elvileg, de mi történik? De hát az egyetemek nem fognak ebbe belemenni. A KKV-knek előnyösebb elbánást biztosítunk, ugyanakkor viszont az egyetemek hátrányos helyzetbe kerülnek. Nagyon jó lenne, hogyha az értelmezési szabadság a bizottsági projekthivatalnokoknál egy kicsit szűkebb lenne, ugyanis a kutatóink úgy érzik, hogy nagyon személyorientált hogy a jelentkezésüket, pályázati jelentkezésüket hogyan kezelik. Ha a projekthivatalnok személyét lecserélik az eljárás során, akkor teljesen egyértelmű, hogy ez nagyon személyorientált, és semmiképpen nem észszerű, nem is gyakorlatias, ugyanis ez a bizonytalanság jelzését küldi a kutatóközösségnek. Aztán egy másik javaslatom is lenne, és tudom, hogy azok az emberek, akik ezen a területen dolgoznak, azt fogják mondani, hogy ez ostobaság, és nem tudom, hogy mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy a javaslatom ostobaság, de karrierem során különböző pozíciókban voltam, voltam az iparban, a tudományos körökben, akár a kettő között is, és nagyon gyakran olyan szervezetekkel találkoztam, amelyeknek a véleménye, az volt, hogy a lehető leghatékonyabban működtek. És amikor új vezérigazgatóként léptem fel, akkor azt mondtam, hogy ezt megváltoztatjuk. Aztán pedig azt mondták, hogy ó, nem ez lehetetlen, próbáltuk már korábban, és itt lép be a vezető szerep. Ugyanis a tapasztalatom azt mutatta, hogy bármely szervezetben nagyon nehéz 5%-ot megtakarítani 2%-ot gyakorlatilag lehetetlen, de 15%-ot már nagyszerű. Azért lehetetlen 2%-ot megspórolni, mert csak nagyon apró részletekbe kell csak bocsátkozni, hogy mit tudom én, hosszabb ceruzát használunk, vagy a papír mindkét oldalára írunk. Az 5% már egy kicsit egyszerűbb, mert ott már gondolkozni kell, és a 15% pedig nagyon könnyű, ugyanis az egész rendszert át kell alakítani. Hogy ott kreatívnak kell lenni, és az emberek nagyon kreatívak, amikor azt mondjuk nekik, hogy muszáj kreatívnak lenni. Úgyhogy itt különböző javaslatokkal élnék, amelyek talán naívnak tűnnek, azonban azt gondolom, hogy ezeket az ajánlásokat meg tudjuk valósítani. Azt gondolom például, hogy egy 60 napos fix határidőt kell bevezetni a pályázatok értékeléséhez. Most több mint 100 napról beszélünk, 129-ről, ha jól emlékszem. Ezt hogyan lehet megváltoztatni? Hát például úgy, hogy az értékelőket gyorsabban találjuk meg, illetve hogyha a múltbeli tapasztalatunkhoz ragaszkodunk, akkor azt láthatjuk, hogy a szervezetnél a legfelső szint nem javasol megoldásokat, hanem eredményeket javasol. Tehát 60 napra van szükség ebben az esetben, és amikor a bürokraták azt mondják, hogy ez lehetetlen, akkor azt mondjuk, hogy hát próbáljátok meg még egyszer. És aztán visszajönnek, azt mondják, hogy hát mégiscsak lehet. Hogyha mégsem lehet megtenni, akkor pedig azt mondjuk, hogy nagyszerű, hát akkor új emberekre van szükség, ugyanezt tesszük az üzleti világban, az egyetemek világában. Aztán pedig szintén fix 60 napos határidőt kell megállapítani a szerződéses tárgyalások lebonyolítására. Ez most több mint 200 nap, rengeteg. Az a tapasztalatom egyébként, hogy a több hogy a minőséghez nincs feltétlenül szükség több időre, ugyanis, hogyha egy kicsit megszorongatjuk az embereket, akkor általában jobb eredményekre jutnak. A projekt hivatalnokok, például nem kérhetnek mondjuk egyszer kiegészítő információt. Úgyhogy akkor azt gondolhatják az emberek, a projekthivatalnokok, hogy hát mivel csak kétszer van lehetőségem plusz információt kérni, akkor inkább elgondolkozom azon, hogy mikor is kérjek. Aztán akik pedig plusz információt kell beküldjenek, kapnak 10 napot mondjuk, azt mondják, hogy nem tudjuk megtenni 10 nap alatt, akkor azt mondják nekik, hogy hát nagyon sajnáljuk, akkor a pályázatnak annyi. Az én egyetemem igenis 10 nap alatt le tudja ezt bonyolítani, még akkor is, hogyha szombat-vasárnap dolgoznunk kell. Még akkor is, hogyha ezt meg kell tennünk, legalább 120 nap alatt, vagy még kevesebb alatt kapunk egy igen vagy egy nem választ. Ez nem csak a mi egyetemeknél fontos, hanem például olyan kutatóintézményeknél, kisintézményeknél. Az ő számukra nagyon fontos, hogyha az átláthatóságot lehetne fokozni oly módon, hogy egy kézikönyvet dolgoznak ki a szerződéses tárgyalások számára. Nagyon sokszor, nagyon sok üzleti vállalkozásoknál, illetve nagy intézményeknél azt láthatjuk, hogy imádják a bürokráciát, mert nyilván ez a kis versenytársakat kiszorítja a piacról. Hát mi nem azt akarjuk Európában, hanem azt, hogy mindenki vegyen részt a folyamatban. Tegyük a kis intézmények számára is egyszerűbbé a feladatokat. Szerintem ez nagyon sikeres lehet. Én műszaki egyetemről jöhetünk, láthatják ezt a következő ajánlást, az online pályázati tárgyalás és beszámolói rendszerek kidolgozása. Szerintem ez nagyon egyszerű, digitális aláírásokat lehetne használni, és az IKT programból lehetne kiindulni. Ez nagyon jó egyébként, és az összes programra ki lehetne azt terjeszteni. Végezetül pedig az utolsó tanácsom, Hólúr egyébként ugyanezt mondta, hogy a 60%-os rezsimodellről a teljes költségmodellre kell áttérni. Szerintem ez az egyetlen kivitelezhető megoldás. Nyilván mondják egy csomóan, hogy nem, sokkal egyszerűbb lenne, hogyha nem így járnánk el, hát ez ostobaság. Szerintem sokkal egyszerűbben kezelhetnék ezt az egyetemek, az egyéb intézmények, úgyhogy meg kell tenni. Ne felejtsük el, hogy a kutatás nagyon eltér a mezőgazdaságtól, a mezőgazdasági támogatásoktól. Tehát ott az ellenőrzések különösen fontosak ugyanis a kutatás eredményéről van szó. Most azt ellenőrizzük például, hogy buszra szálljunk, vagy taxira szálljunk. Nem, e- nem azt mondom, hogy ez nem fontos, szinte mondhatjuk azt, hogy lényegtelen, de nem lenne sokkal fontosabb, hogy a tudományos könyvelők azt ellenőriznék, hogy kapunk-e valamit a pénzünkért, kapunk-e kutatást, és aztán pedig a mikromanagementet csökkentsük a minimumra. De ellenőrizzék, hogy Európa megkapja az Európát megillető kutatási outputot. Ezt szeretnénk teljesíteni. Nagyon köszönöm. Szeretném megköszönni önnek azt is, hogy időben végzett. Most pedig Jan van den Biesen következik a Kutatás és Technológiai Innovációs Munkacsoport részéről a Business Europe-tól. Thanks. Thank you very much, dear Mr. Royal, Mrs. Eck. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, először is az ITRE bizottságnak szeretnék köszöntet mondani, hogy meghívták a Business europe erre a meghallgatásra, az ülésre. Több mint 20 millió mm, európai céget képviselünk. Először pozitív oldalairól beszélnék a kutatási keretprogramnak. Nagyon sok cég vehet részt a kutatási keretprogramban. Az egyik erőssége az üzleti élet szereplői számára pontosan az, hogy kiegészíthetik a saját kutatási költségvetésüket külső forrásokból. Ennek eredményeképpen a partnerek a kutatás és fejlesztés költségeit és kockázatait megoszthatják, az állami támogatás, a kutatási fejlesztési nettó költségeket csökkenthetik, többet tudnak kutatni kevesebben. A részvétel által új tudományos és technológiai tudásra tehetünk szert, ezen kívül eh, megoszthatjuk a fejlett kutatási infrastruktúránkat az ágazat közi mobilitást is elősegíti a cégek és az egyetemek között. Fontos előnye a keretprogramnak az is, hogy megbízható keretszabályokat eh, biztosít eh, a partneri viszonylétesítéséhez. Különösen fontos ez ma, mert a nyílt innováció modellje az egyre szorosabb globális eh, kollaborációt helyezi előtérbe, itt tehát bárki együtt akar működni valakivel ezen a téren, nem kell a modalitásokon elgondolkoznia, adott egy megbízható keretszabályozás, ami Európa számára roppant előnyös. A kockázat közösségi pénzügyi eszköz, illetve a közös technológiai kezdeményezések a hetedik eh, kutatási keretprogramban jöttek létre az Európai Technológiai Platform utódjaként részben. Ugyanakkor a részvétel 15 éve csökken a keret, kutatási keretprogramban. 39% volt az FP4-ben, 31% az FP6-ban, és az FP7-ben ez idáig kb. 25% körül akkor a magánszektor részvétele ha megpróbáljuk megérteni, hogy mi vezetett idáig, akkor láthatjuk, hogy a bürokrácia eh, elriasztja a cégeket a részvételtől. Három konkrét területről beszélnék, eh, amely majd pontosan illusztrálja, hogy mire gondolok. Időgények és bonyolult szabályok, a személyzeti átlagköltségek, a túlzott bürokrácia, amelyet a közös technológiai kezdeményezések példájával illusztrálható. Mind a három terület ellenhont az üzleti életben tapasztalható trendeknek, ahol a hatékonyság és a gyors reagálás az egyetlen túlélési a globális versenyben, túlzottan bonyolultak a szabályok, a bevett üzleti folyamatokkal nem megfelelően összeegyeztethetőek, és a kockázati tolerancia is igen alacsony. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Bizottság az FP7-ben próbált egyszerűsíteni a szabályokon, ugyanakkor igazi áttörést nem sikerült elérnie. Ha most megengedik, akkor röviden rátérek ezekre a problémás területekre egyesével. Az FP6-ról az FP7-re javult a helyzet, például a részvevői garancia alap létrehozásával, ami a közösségnek visszafizetendő pénzekkel kapcsolatos, illetve az egységes regisztrációs folyamat azt bizt, garantálja, azt biztosítja, hogy csak egyszer kell megadni a vonatkozó adatokat a részvevőknek. Azonban a hetedik kutatási és a kutatási keretprogram még mindig roppant bonyolult és időigényes folyamatokat ír előrészők számára. Túlságosan bonyolultak a szabályok, túl sok dokumentációra van szükség, a tudományos és ágazati indikátorok közötti egyensúlyhiány, az Európai Bizottság szabályainak és elveinek nem következetes értelmezése oda vezet, hogy például a beszámolási időszak szerződéskötési időszak terén teljes teljes az összevisszaság, illetve a hivatalnokok nem egységesen értékelik a különböző feltételek teljesítését. A személyzeti átlagköltség problémája mostanában vált különösen égetővé, és mivel egyre inkább globálisan működnek az európai cégek, olyan számviteli rendszereket kell működtetniük, amelyek szigorú nemzetközi szabályoknak megfelelnek, azonban az FP7 szabályok értelmében olyan feltételeket szabnak a részvevő cégek számára, amelyek egész egyszerűen nem illenek bele a valóban az üzleti életben használt számviteli rendszerekbe. Ez a kockázatot nem csökkenti, azonban a költségeket növeli. Az Európai Bizottságtól azt a hírt kaptuk, hogy a költségközpont vagy költségátlagolási módszereket a továbbiakban nem fogja elfogadni, annak ellenére, hogy ezek a bevett számviteli módszerek, és a nemzeti számvevőszégeknek sincsenek fenntartásaik ezekkel szemben. Az FP7 új könyvelési szabályai további költségnövelő, drámai bürokratikus terhet rónak a részvevő cégek vállára. Az elszámolási folyamat jóval bonyolultabb lett, és akár több százezer eurós költségeket is jelentett egy, egy cég számára. Ez nyilván elriasztja a részvételtől a cégeket. 2007 júniusi, 2009 júniusi EKE határozat úgy véljük, hogy a 2009 áprilisi Európai Parlamenti állásfoglalást figyelmen kívül hagyja, különösen annak 117-es és 118-as állásfoglalásokat. Ennek tükrében, ennek szellemében kellene átalakítani az elszámolási szabályokat a közös technológiai kezdeményezésekkel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy ezek Ehm, szinte állatorvosi lóként kezelhetőek, azokat a problémákat mutatják, mint maga az egész keretprogram. Az öt jelenlegi eh, ilyen kezdeményezés nagyon fontos, ugyanakkor eh, új JTI-k létrehozás előtt át kell alakítani a szabályokat. Dotria eh, úr ehm, a tiszta égbolt JTI-ről majd beszél én ezért az Artemis közös technológiai kezdeményezésről beszélnék, a beágyazott számítógépes rendszerekkel foglalkozik ez, hiszen itt személyes tapasztalattal rendelkezem. Természetesen az ennyekre is másik számítástechnikai, nanoelektronikai, nanoelektronikai is vonatkoznak megjegyzéseim. Az Európai Bizottság eh, illetve a kutatási és fejlesztési szereplők több mint 20 eh, tagállamot és eh, társult országot egyesítenek ezek a kezdeményezések. A szerződés 171-es cikke alapján ezt állam és magán partneri viszony létesítésére kutatási területen még soha nem használták ezt a cikket a szerződésből, ezért tartott három évig, több mint három évig ez a nehéz folyamat, amelyben a résztvevő felek nagyon sok munkát végeztek. Ezek a közös vállalkozások a egy közösségi szervezet szabályai szerint működnek, ez azt jelenti, hogy az Európai Unió pénzügyi rendelete és személyzeti szabályzata alkalmazandó, amely roppant bonyolult eljárásokhoz és késődelmekhez vezetett, így nehezen tudott ez a közös vállalkozásba indulni. Ráadásul többszörös ellenőrzésre, pénzügyi ellenőrzésre is sor kerül. A két említett technikai közös kezdeményezés esetében hat, azaz hat audit elvégzésére került és sor kerülhet. Az egyszerűsítés elengedhetetlen az egész kutatási programra, ezért a Business Europe a következőeket következőket javasolja. A dokumentáció és az adatszolgáltatás jelentős egyszerűsítése, a hivatalos dokumentumok számának és hosszának csökkentése, a kifizetési határidők csökkentése, különösen a kis és középvállalkozások számára nem tudnak három hónapot várni a végső kifizetésre, az éves költségvetést a tematikus prioritások eh, és ha lehet eh, pályázati kiírásokra kell lebontani, világosan és egyértelműen, a konzorciumokat pedig könnyebben működtethetővé kell tenni, e, és a társult partneri e, viszonyt úgy kell újra megjeleníteni, ami már az ötös keretprogramban már bevált. Szeretnénk, hogyha az önkéntes e, szabályokat partneri szabályokat vezetnénk. Egy kézikönyv is kiadásra került, eh, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a kollaboratív eh, együttműködési projekteket mm, megfelelően végrehajtani. Ha megengedik, akkor most szólnék a személyzeti átlagköltségük problémájáról. Költségközpontonkénti átlag óra bér számolnánk, az sokkal egyszerűbbé tenné az elszámolást. Középtávon az Európai Bizottság a hetőszámú keretprogram eh, szabályának értelmezését felül kell, hogy vizsgálja, amelyet az Európai Parlament eh, 2007-es és eh, illetve 2009 áprilisi állásfoglalás egyértelműen is kimondja, hiszen a bevált üzleti modelltől eh, erőszakkal eltávolítani a cégeket egyszerűen nem célra vezető. Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága október 1-i határozatában újra felhívta erre a figyelmet. Azonban elsősorban eh, a legfontosabb a Business Europe szerint a kockázat tolerancia, illetve a bizalom helyreállítása. Fontos, hogy bizalommal rendelkezünk egymás iránt, hiszen a projektek végrehajtását és a tranzakciós költségeket csak igen, így tudjuk, ilyen módon tudjuk csökkenteni. Gazdasági szempontból a keretprogram tranzakciós költségei aránytalanul nagyok, az ellenőrzések költsége nem áll arányban ezek hasznával, és ennek és fennáll a veszélye, hogy külső ügynökségeknek kell az Európai Bizottságtól a keretprogram végrehajtását outsourcolni, amelyek persze ugyanolyan szabályok szerint kell, hogy eljárnak, mint az Európai Bizottság. A pénzügyi rendelet megköti a kezünket a, a nulla kockázat, nulla bizalom hozzáállás valószínűleg abból származik, hogy a hivatalnokok egyéni pénzügyi felelőssége került le fektetésre a szabályok között. A bürokrácia csökkentése terén áttörés e szabály megváltoztatása nélkül elképzelhetetlen. A két százalékos, az előttem szóló által tehát két százalékos minimális hatékonyság növelés érhető el, miközben az 50 százalékos javulásra van szükség, ehhez azonban az egész rendszert alapjaiban kell megreformálni, igényvezérelt módon kell átalakítani, a kutatás és fejlesztés esetében a, a szigorú pénzügyi rendeleti szabályok alól átmeneti felmentést kell adni. A pénzügyi rendelet egész egyszerűen nem alkalmazható megfelelően az állami és a magánpartnerségi kezdeményezésekre, hiszen nem is, rend, nem is létezik a magánpartner fogalma ebben a pénzügyi rendeletben. A közösségi eh, szervezet státuszában nem működhetnek a közös technológiai kezdeményezések. Az új Lisszaboni szerződéssel a egy európai kutatási terület létrehozásának célja szerződéses szövegbe is bekerül, ehhez azonban az európai versenyképességet eh, valóban segítenünk kell ehhez rugalmasabb szabályokra van szükség. Arra kérjük ezért az európai intézményeket, hogy ezeket a rugalmas szabályokat alakítsák ki. Persze könnyű azt mondani, de a Business Europe szívesen az önök rendelkezésére áll ebben. Köszönöm szépen. Ez nagyon egyértelmű volt, tömör és velős. Most pedig a következő vendégünk, Erik Dutria. Ő vezérigazgató és a Tiszta Égbolt közös technológiai kezdeményezést fogja ismertetni, ha a technika is működik. Some minutes, yeah. Bitte Parancsoljon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, ha megengedik, akkor franciául fogok beszélni. Angol, az angol persze a tiszta égbolt, közös nyelve, de azért, ha megengedik, a változatosság kedvéért most franciául beszélnénk. Ugyanakkor a diák angol nyelvűek. Természetesen ennek a meghallgatásnak a célja nem az, hogy a tiszta égbolt kezdeményezés részleteibe bocsátkozzunk, szeretnék röviden átfutni ezen közös technológiai kezdeményezés bizonyos aspektusain. Ezt az AKARE hozta létre, egy közös technológiai platform. Így, próbált, így próbáltak választ adni a különböző szükségletekre a repülés technika, a repüléskutatás területén. Két részre bontható ez a terület. 2001-ben jöttünk létre. Ez egy kitűnő példa a közés, partnerszféra, közés magánszféra partnerségére a kutatás területén. Az ipar részt vesz nagyon komolyan, például 80%-os a kibocsátás csökkentés, hangsúlyt helyezünk az integrált rendszer, rendszerek és technológiák demonstrálására a repülés során. Ha megnézzük az Akare operatív részét, a tiszta égbolt a köz- és magánszféra partnersége. Ez egy alapvető fontosságú elem, ez egy közös technológiai kezdeményezés, egy ETI, és a közös vállalkozás maga 2007-ben jött létre. Mi is egy érintett fél vagyunk, és részt veszünk az egész program kidolgozásában. Azt is láthatják, hogy egy integrált technológiai demonstrációról van szó, különböző repülőfajták, helikopterek és egyéb rendszerek vesznek ebben részt. Egy technológiai értékelő is részt vesz a munkákban, van egy kutatási modellünk, amely lehetővé teszi azt, hogy független módon értékeljük a különböző projekteket, és megfelelő módon kerül sor az elért eredmények értékelésére. Hat különböző tengelyről kell beszélnünk, azt pedig két vezető ipari fél koordinálja. Ami a közfinanszírozás lebontását illeti, háromfajta szereplő vesz részt. Egyfelől említettük a vezető feleket, másfelől pedig vannak a társ partnerek is, amelyek egyéb kutatási központokat, kis és középvállalkozásokat is bekapcsolnak ebbe a folyamatba, és így jön létre a tiszta égbolt. 84 taggal rendelkezünk, és ezek klaszterekbe tömörülnek a harmadik kategória pedig a partnerekre vonatkozik. Őket egy pályázati kiírás alapján választjuk ki, gyakorlatilag három havonta, és így kötünk két-három éves futamidejű szerződéseket. Itt általában ugye a finanszírozás megosztásáról beszélünk, 50% jön az ipari országok részéről, de van egy közös irányítás is, ezt pedig az igazgató tanács végzi. 12 vezető ipari partner, illetve a társpartnerek vesznek ebben részt, illetve a bizottság, amely vétójoggal rendelkezik a fő döntések tekintetében. Ami a közös vállalkozás végrehajtó testületét illeti, koordinatív szereppel rendelkezik, és autonómiával ruházzuk fel, hogyha a főigazgatóság is, a bizottsági főigazgatóság is megerősíti ezt. Szeretnék visszatérni a tiszta égboltra. Ahogyan Jan van den Biesen is ezt már hangsúlyozta, egy közösségi testület A pénzügyi szabályzat vonatkozik rá, illetve a személyzeti szabályzat. A tiszta égbolt szabályzat tekintetében nem történt még, nem került sor még különböző kiigazításokra. Néhány hónappal ezelőtt láthattuk azt, hogy az ipar részéről nagy volt a türelmetlenség, ugyanis a bizottságon belüli döntéshozatali folyamat nagyon nehézkes, illetve hosszadalmas volt. Úgy gondolom, hogy nem lenne szabad a gyermeket a fürdővízzel együtt kijöntenünk, és oda kell figyelnünk arra, be kell lássuk, hogy ez az egész folyamat nagyon bonyolult. Egy dolog rész létrehozni, a szervezetet a végrehajtás azonban egy teljesen másik kérdés. A közös technológiai kezdeményezés egy olyan döntés, amely nagyon pozitív, ami az elvet illeti, és megfelelő módon kell ezt alkalmazni. Természetesen tavasz óta felgyorsultak az események a tiszta égbolt területén, sor került az első pályázati kiírásra, és ez alapján ugye olyan szerződéseket kötöttünk, amelyek többé-kevésbé megfeleltek a kritériumoknak. A határidő tekintetében 2010-re vonatkozóan komoly költségvetési probléma merült fel, 21 embert kellett szerződtetni a végrehajtó, az igazgató ügynökség számára. Most természetesen egy munkacsoportot is létrehozott a bizottság, ott foglalkoznak a három, az öt JTI-vel. Az ipar képviselői, az ágazat képviselői is ott részt vetnek, ahogyan azt az előző előadó is említette. És mindezen elemek is mutatják azt, hogy hol tartunk most, és hogy bizalommal kell a jövőbe tekintenünk. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az értékelés a JUT értékelése, hm, értékesnek minősége mennyire fontos. A végrehajtó ügynökségek, az ágazat, illetve a központok hozzájárulása nagyon fontos, és mindezen személyek, akik együttműködnek az Európai Bizottsággal, ők azok, akikről az imént említést tettem. Azt hiszem, hogy a jövő szempontjából ez nagyon biztató. A közös vállalkozás szintén így alakult ki, és itt a köz és a magánszféra partnerei működnek együtt. Különböző hagyományok kapcsolódnak itt össze, és így az ismereteinket is össze tudjuk vetni, és együtt tudjuk ezeket felhasználni. A polgárokkal is kapcsolatban állunk, hiszen különböző fajta hatást gyakorol a repülés, például a zaj tekintetében a polgárokra. Ha mindez megfelelően működik, akkor az eredeti kezdeményezésen messze túl kellene mutatnunk, hiszen ez az ügynökség a többi végrehajtó ügynökségtől lényegesen eltér. Ez egyfajta új ö, kreatúra, nem tudjuk még, hogy pontosan hogyan fog kinézni, Éppen ezért a múltban felismerültek ezzel kapcsolatban problémák, de ugyanakkor ez egy nagy lehetőséget is jelent. A szabályozási keret egy komoly akadályt jelent. Az elmúlt évek során reformokra került sor. Felmerülnek kockázatok azzal kapcsolatban, hogy ez az új kreatúra esetleg túlzottan egzotikus lesz, ez pedig természetesen hátrányos lehet hátrányos lehet arra vonatkozóan, hogy ténylegesen mi is ennek a tartalma, illetve milyen jelentése lehet. Jelen pillanatban, ami a kockázatokat illeti a jövőre nézve, nos, szükségünk van új személyzetre, de ez persze összefügg a költségvetéssel. A pénzügyi kivitelezhetőséget is meg kell vizsgálnunk a hosszú távú pályázati kiírásokra vonatkozóan, de persze ez is összefügg a költségvetés nyújtotta lehetőségekkel. Több mozgásterünk van, mint korábban, de hosszú nagyon a döntéshozatal folyamata, és ez problémákat vet fel. Ami az ágazatot illeti, a vezérigazgató posztjára új személy érkezett. Van némi tapasztalatom, de azt kell mondjam, hogy meg vagyok lepve, ugyanis és ennek az első oka az, hogy hogyan valósul meg a kockázathoz fűződő viszony, az értékelés, illetve az ellenőrzés. Ez nagy mértékben indokolja a bürokráciát. Nem arról beszélünk, hogy a csalást kellene megelőznünk, de természetesen ellenőriznünk kell az ellenőrzéseket, illetve a pénzügyi műveleteket, Az egyik fő akadály úgy tűnik az, hogy összhangban kell, lezni, összhangban kell lenni a szabályokkal, sokkal inkább, mint magukkal a célkitűzésekkel, és így nem sikerül kellő mértékben figyelembe venni a kutatási programok tartalmát. Ez pedig nem pusztán a bizottság szempontjából merül fel. Amikor a jövőről beszélünk, akkor a nulla kockázatról is beszélnünk kell, ha nulla a kockázat, akkor egyáltalán nem lendülnek mozgásba az események. Tehát a következő audit során arra törekedtek az érintettek, hogy semmiféle kockázat ne merüljön fel, ami a közös vállalkozást illeti, ez egy komoly fenyegetés a jövőbeli tevékenységek szempontjából. Úgy tűnik, hogy a könyvvizsgálás néhány tízezer euró sokkal fontosabb, mint az a sok millió euró, amelyet egy konkrét tevékenységbe fektettek be. Tehát ez a látszólagos nulla kockázat tulajdonképpen mégsem az. Az az idő, amit a kockázat monitorálására fordítunk, ezt nem kompenzálja a tulajdonképpeni munka. Egy igazgató, aki a minőségi standardokkal foglalkozik, azt nyilatkozta, hogy megérti az ellenőrzés szükségességét, de az elmúlt években az ágazatban a megközelítés gyakran az volt, hogy a horizontot kívánták bővíteni, annak ellenére persze, hogy feladnák a tulajdonképpeni célt, amely a hatékony munka független attól, hogy a külső vagy a belső ellenőrzésről beszélünk. És ugye ott vannak akkor az ISO standardok és egyéb aspektusok is. Tehát mindez nagyon bonyolult, és a tisztaig volt egy nagyon hosszú történet. Tapasztalatra építünk persze, és a felügyelet, az ellenőrzés kérdése nem ismeretlen számunkra, hiszen mindenki szeretné tudni, hogy hova kerül a pénze, tehát hangsúlyt kell helyeznünk a szabályokra, ez egy közös vállalkozás, és így kell erre tekintenünk. De nem ez az oka annak, hogy létrejött a tiszta égbolt, ugyanis egy értelmű volt, hogy egy tiszta köz- és magánszféra partnerség kellett, hogy létrejöjjön. Hogy ez a kutatási terület miért tér el a szokványos kutatásoktól, itt egy közösségi szervről van szó, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a komoly szabályoknak megfeleljen, anélkül, hogy ez hátrányosan befolyásolná a lehetőségeit. A jövőben meg kell, hogy állapodjunk a különböző folyamatokban, amelyeket kialakítottunk. A szabályok adottak, a szabályokat értelmezni kell, és napi szinten gyakran azt tapasztaljunk, hogy sokkal több szintű az ellenőrzés és a felügyelet, ami pedig a minőségre gyakran káros hatással van. Ez pedig minden bizonyal nem olyas valami, ami pusztán a bizottságtól érkezne. Ez nagymértékben egy politikai színezetű kérdés is. Tudnunk kell azt, hogy a közférában dolgozóktól mire számítunk. Arra számítunk, hogy nem tesznek meg valamit, nem követnek el hibákat, hanem mindig megfelelnek az előírásoknak, és a kutatási irányítást kellőképpen hajtják végre. Erre körültekintően oda kell figyelnünk. A jelenlegi JTIK esetében Hangsúlyoznunk kell a kísérleti jelleget, és meg kell határozzuk azon feltételeket, amelyek által mindez megvalósítható lesz. A kutatás pedig azt hiszem, hogy nem kockázatmentes, bátrabbaknak kell lennünk, és megoldásokat kell keresnünk. Hogy összefoglaljam, az eddig elmondottakat, anélkül, hogy a közös technológiai kezdeményezést folytatnánk, nyomon követnék, vagy rugalmasabbá tennénk a szabályokat annak érdekében, hogy megfelelő döntéseket hozhassuk, illetve hogy előre meghatározzuk, hogy mire kívánjuk a hangsúlyt helyezni. Nos, így nem fogjuk tudni a tiszta égbolt esetében ezen lépéseket végrehajtani. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Ez is egy kicsit hosszabbra sikerült összességében, de nagyon sok kitűnő információt kaptunk, úgyhogy most azt kérném, hogy a kollégák hozzászólásánál, ugye itt van még a bizottság, a tanács is, nekik is szeretném megadni a szót, arra törekedjünk, hogy rövid kérdéseket tegyünk fel, hiszen más alkalommal is folytathatjuk még az eszmecserét, és aztán Ek asszony összefoglalná az elmondottakat. Először is Carvalho asszony következik. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadóknak ezeket az érdekes előadásokat. Szeretnék egy pontot kiemelni, ez pedig az az értékelés, amely az eljárásra vonatkozik, nem pedig a kutatás tartalmára. Szükségünk van arra, ahogyan elhangzott egyébként, hogy a bizalom kultúrája kialakuljon, és úgy hiszem, hogy a bizalom kultúrájához a pénzügyi rendeletet, költségvetési rendeletet meg kell változtatnunk, ugyanis úgy gondoljuk, hogy az eljárások nagy része tulajdonképpen a hivatalnokoktól való védelmet jelenti. Ez nagyon fontos, és sokkal fontosabb lesz a jövő szempontjából az európai kutatási térség kiépítése. Nagyon fontos eszközeink is vannak. Az egyik hozzászólónk említette a 171-es eh, cikket, ami szintén nagyon fontos, aztán a 169-eset, de két-három évre van szükség ezeknek az eljárásoknak a lebonyolításához. Úgyhogy a 171-es és a 169-es cikkel nem tudjuk ezt a térséget kiépíteni. Egyszerűsítésre van szükség, és ehhez pedig a költségvetési rendelet megváltoztatására. Időközben persze egyetértek két ponttal, amit a jelenlegi költségvetési rendelettel is megtehetünk, tehát, hogy a rendszereket ne a rendszerek között ne legyen átfedés. Ez ugyanis nagyon bonyolult a pályázók számára, hogy nagyon sok rendszer van, és nagyon különbözőek a szabályok. A következő pedig, hogy a beszámolókat mennyi idő alatt bírálja el a bizottság. Nagyon rövid időt ad a partnerek számára, körülbelül 10 napot, arra, hogy válaszoljanak, ugyanakkor viszont akár 6-9 hónapot eltöltenek azzal, hogy értékeljék a jelentéseket. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Correa de Campos úr következik. Nagyon köszönöm, elnök úr. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani, illetve gratulálni a meghívottainknak, ugyanis előadásaik nagyon őszinték voltak, egészen kitűnőek. Az igazság az, hogy mindannyian kritikusak voltak, de persze más nem is várhattunk, hiszen mindazok az adatok, amelyeket megkaptunk erről a témáról, ezzel a témával kapcsolatban negatívak voltak. De szeretnék kiemelni, szeretném kiemelni a hiányosságokat, és szeretnék megemlíteni valamit a kis üzemeltetőkkel kapcsolatban, a kis kutatókkal kapcsolatban, amelyek sokkal többet szenvednek, amikor szigorítják a bürokráciát. Sokkal több idejük erőfeszítésükbe telik megfelelni ezeknek a követelményeknek, mint a nagy szerződőknek. Úgyhogy egyrésztről ott vannak az akadályok, másrésztről pedig a biztonság hiánya. Az akadályokkal kapcsolatban azt sem tudjuk, hogy ezek fennmaradnak vagy sem és egy demultiplikátor hatás is megfigyelhető, egy egyre erősebb háttérzaj tapasztalható. Például van egy frakció, amely az auditor tevékenységről beszél egy bizonyos intézménnyel szemben. Ez a belső auditra vonatkozik. De miért van ez így? Hát tudják önök is, hogy nagyon gyakran a szabályokat vakon alakítják ki, és a törvényt betű szerint igyekeznek alkalmazni. Nem szabad elfelejteni, hogy egyfajta elutasítás is tapasztalható a bürokrácia irányába, másrésztről azonban meglepőnek tartjuk, hogy azért mégiscsak legyen egy kis bürokrácia. bürokráciának szigorúnak kell lennie, a játékszabályokat akarják megváltoztatni sokan, és úgy tűnik, ez nagyon sok változást vonhat maga után. Úgyhogy nem várhatjuk meg most a hetedik kutatás, illetve a nyolcadik kutatási keretprogramot. Hát négy év telt el a hetedik kutatási keretprogram óta. Végül pedig szeretném felhívni a figyelmet a következőre. A kutatást az eredmények alapján mérik, nem pedig az ellenőrzés eredményei alapján. Ezen kívül pedig szükség van vezetői képzésre a tudományok területén. Ez nagyon sok szereplő esetében fontos, ugyanis egy kutatóintézmény nem bízik meg az a külső auditorokban. Saját auditoraiban szeretne bízni. És ez csak úgy valósítható meg, hogyha képzést biztosítunk a könyvvizsgálati vezető szerepről. Nagyon köszönöm, elnök úr. Én magam is szeretnék csatlakozni azokhoz a gratulációkhoz, amelyeket megfogalmaztak kollégáim, korábbi hozzászólók az előadóink felé, ugyanis igazán kitűnő előadásokat hallhattunk, nagyon részleteseket, pontosakat, és kritikai szellemiségben tartották meg előadásaikat, ez is méltatandó. Megpróbálok most megvédeni, megemlíteni egy olyan területet, ami valamilyen módon hiányzott azért a ma délelőtti vitából és ezt pedig a jövőre tekintve tenném meg, a következő keretprogramra tekintve, illetve arra vonatkozóan, hogy itt vagyunk az álmok házában, ez az Európai Parlament. Úgy tűnik számomra, hogy nagy figyelmet fordítunk arra a kutatásra, amely a vállalatok világához kapcsolódik, nagy figyelmet folyt, fordítunk arra a kutatásra, amely a konkrét eredményekhez kapcsolódik. És szerintem ez nagyon fontos. Valamennyi európai jóléte ugyanis ezen kutatások sikerességétől függ. De szeretnék láncsát törni, és megvédeni azt a kutatást is, amely nem rendelkezik konkrét eredményekkel. Maga a tiszta kutatás, amelyet nem közvetlenül eredményorientált, illetve nem tud kézzelfogható eredményeket felmutatni. Itt van a közös munka az egyetemek, a vállalatok, illetve a finanszírozás között, ami ebből a parlamentből származik. A kérdés az, hogy itt hol van az a kutatás, amely Európát fellendítette. Mondjuk Immanuel Kant hol lett volna, hogyha ebben a világban ezek ebben a keretprogramokban a tartós békéről szóló könyvét szerette volna megvalósítani. Valaki odafigyelt volna rá, vagy gondoljunk Hegelre, Schopenhauerre. Ezt szeretném itt kiemelni, ugyanis azt gondolom, hogy az egyetem, mint ahogyan a kutatás is egyébként, nagyon kritikai jellegű kell legyen, és gyakorta haszontalan, annak érdekében, hogy így a társadalom előre tudjon lépni. Danke, Frau Gutierrez Cortines. Köszönöm, Gutierrez Cortines asszony. Nagyon köszönöm, elnök úr. Megint csak szeretnék köszönetet mondani azért az őszintességért, amelyet az előadóktól hallhattunk. De szeretnék egyes pontokat kiemelni ezzel kapcsolatban. Úgy hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy erőteljesebb bürokrácia, hogy a rendszer struktúrájával van probléma, ugyanis az a társadalomhoz nem igazodik, illetve a kutatás diverzitásához. A kis intézményeknek ugyanis nincs idejük, ugyanis valamit be kell adniuk, rengeteg bürokráciával töltött időre van szükségük, hát ezt mindannyian tudjuk. Most pedig szeretnék számos megoldást javasolni és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak erről. Először is igazat adok Mariának, a portugál képviselőnek, hogy egy új költségvetési rendeletre van szükség, ez teljesen világos. De ne felejtsük el, hogy a korábbi költségvetési rendeleteknél mi magunk, az Európai Parlament, illetve a számbevőszék rendszere, mi voltunk azok, akik rontottunk a helyzeten, úgyhogy én a parlament nevében bocsánatot is kérnék, mert hát mindannyian egyetértünk abban, hogy a bürokrácia megszüntetésére van szükség, de aztán amikor a munkára kerül sor, mindenki be akarja terjeszteni a saját módosító indítványait. Szerintem először is arra kell törekednünk, hogy világosan vizsgálják felül, mondjuk egy munkacsoport keretében, hogy hol vannak az adott pontok, hol vannak azok a kulcsok, amelyek bezárják az utat. Aztán pedig akár a számvevőszékkel leülni, nagyon sok jelentéstevőnk egyébként elmondta, megemlítette a bizalmatlanság problémáját, bizalmatlansággal ezt nem lehet megtenni. Két évvel ezelőtt itt a parlamentben súlyos problémánk volt, ugyanis a számvevőszék azt akarta elérni, hogy a kutatók, az egyetemi kutatók egyéni vállalkozók legyenek. Mi azonban égbe kiáltónak találta, találtuk ezt, és azt mondtuk, hogy a kutatók így nem dolgozhatnak. Tehát egyszerűen a számvevőszéknek fogalma nincs arról, hogy egy olyan termék van a kezében, amely például a strukturális alapoknál, az közutak szabályozásától eltérő szabályozást igényel. Most pedig a strukturális alapok, az innovációs strukturális alapok összeakadnak a hetedik kutatási keretprogrammal, úgyhogy a felülvizsgálat egyre aktuálisabb, hiszen nem tehetjük meg, hogy különböző kritériumokat követelünk azoktól, azzal kapcsolatban, hogy hogyan szabályozzák a közutakat. Aztán pedig, ami a konkrét pályázati kiírásokat illeti, tanácsban mi történt ma reggel, Szerintem az egyik fő probléma az az, hogy az Európai Bizottság nem hajlandó kockázatokat vállalni, nem választják meg őket, nem vesznek részt választásokon, úgyhogy nem is veszítenek soha. Úgyhogy egyszerűen meg kell tanítani nekik, hogy a kockázatokat mindannyiunknak vállalni kell, de a konkrét pályázati kiírásokra gondolva, azt mondanám, hogy a bizottsági hivatalnokoknak semmi elképzelésük nincs arról, hogy mivel kell szembenézniük. Olyan programokról van szó, amelyek rengeteg pénzt emésztenek fel egészen konkrétan például a történelmi örökségre vonatkozó programot javasolt Olaszország, de hát 300 projekt van, amelyet Európai Unió végzett ezen a területen, hogyan lehetséges, hogy a hivatalnokok az egyes főigazgatáságokról egyszerűen nem tudják, hogy miről is van szó mondjuk a Leonardo da Vinci program keretében. Úgyhogy azt hiszem, hogy ugyanakkor nagyon sok dolgot kell felülvizsgálni. Köszönöm, Paul Rübig. Köszönöm szépen, Rübig kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a mai rendezvény is jelzi, hogy van mit tennünk. Szeretnék a bizottságnak is köszönetet mondani, hiszen már felvázolták az új kezdeményezéseket. A Eurostars és az Eurékával kapcsolatban jó, kezdem, jó tapasztalatot szereztünk, tehát azt hiszem, hogy van egy út, amely egy egyszerűbb elektronikus regisztrálás irányába mutat, az általány összegek irányába, és azt hiszem, hogy ezt az utat folytatnunk kellene és az auditok esetében is arra kellene ügyelnünk, hogy az auditok egy megtakarítási potenciált mutassanak fel a közigazgatás területén. Tehát minden egyes auditálási területen szerepeljen egy kitétel, amely arra vonatkozik, hogy milyen javaslatokat tehetnek az ellenőrök az egyszerűsítés felé hiszen nagyon sok a megkettőződés, és az egész folyamat hossza is túlzott. Éppen ezért rövidebb, hatékonyabb határidőkre van szükségünk, és a Eurostars és az Euréka is azt jelzi, hogy ez megvalósítható. Remélhetőleg a nyolcadik keretprogramban a hetedikhez képest megduplázhatjuk az összegeket, és megtehetjük a szükséges lépéseket a hatékonyság és a gyorsaság felé. Köszönöm. Köszönöm. Riera Madurell kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, én magam is szeretnék gratulálni Ekkasszonynak, hogy javasolta ennek a rendkívül érdekes meghallgatásnak a megszervezését. Egy kis kritikám lenne az elnök felé, nagy szeretettel mondom ezt egyébként, szerintem talán jó lett volna, hogyha ekasszonyon kívül azért egy másik nőt is meghívnak. Ugyanakkor viszont szeretnék nyilván köszönetet mondani az előadóknak, főként azért, hogy ennyire világosan beszéltek, ahogyan kollégáim is elmondta, egy olyan témában, amely annyira bonyolult és annyira nehéz egyetemeink, kutatóközpontjaink számára. Én is azok közé tartozom, akik meg vagyunk győződve arról, és szerintem többségben vagyunk, hogy sürgős megváltoztatni az ellenőrzés kultúráját, és átalakítani azt a bizalom kultúrájával nyilván. A probléma az, hogy hogyan tehetjük ezt meg. És ezzel kapcsolatban csak azt tudom önöknek mondani, hogy részletesen megvitattuk ezt a hetedik kutatási keretprogram előkészítésében itt az Európai Parlamentben. Nagyon sok tettünk azért, hogy sikeresek legyünk, de valószínűleg mégsem sikerült annyira sok eredményre jutnunk. Nagyon érdekes volt, ami elhangzott, jól lehet, egyes kérdéseket már ismertünk, sőt, mi több, nagyon sok esetben a bizottság felé jeleztük már ezeket a problémákat. Most két rövid kérdésre összpontosítanék. Először is szeretném tudni, hogy mit gondolnak az előadók egészen konkrétan az ERC működéséről, amelyet egészen pontosan arra találtak ki, hogy gyorsabban, egyszerűbben működjön az alapkutatás. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon új dolog a hetedik kutatási keretprogramban, úgyhogy ezzel úgy tűnik nem foglalkoztak még. Aztán pedig a második kérdésem a GTI-kre vonatkozik illetve a JTI-kre, tehát a közös technológiai kezdeményezésekre. Üdvözlöm Dotré úr jelenlétét, ugyanis itt a parlamentben nagyon kritikusak voltunk a közös technológiai kezdeményezésekkel kapcsolatban, főként a Clean sky kapcsolatban, ugyanis a parlamentben mindig úgy gondoltuk, hogy ez tulajdonképpen két jó eszköz, a magán és közszektor együttműködésére, persze csak akkor, hogyha a tervezett céloknak felel meg. Azonban kételjeinket fogalmaztuk meg a végrehajtással, az átláthatósággal, finanszírozással, részvételi szabályokkal kapcsolatban, illetve a folytonosság feltételeivel kapcsolatban, stb. Dotré úr felvetette a bürokrácia problémáit, szerintem ezt nagyon okosan tette, Azonban talán egy kicsit derülátó volt a GTI-jal kapcsolatban. Itt a szakbizottságban azért sokunknak komoly kételjei vannak, például nem régiben a költségvetés végrehajtását vizsgálva, ez egyébként mindig nagyon felvillanyozó dolog, a Clean Sky végrehajtása, illetve a közös technológiai kezdeményezések végrehajtása különösen alacsony szintű volt. Nem tudjuk egészen pontosan, hogy ez egy megvalósítható formulája-e a köz- és a magánszektor részvételének. Talán más formákra lenne szükség. A bürokrácián túl pedig szeretném, hogyha szólnának a kérdés lényegéről, ne csak Dotré úr szóljon erről, aki valószínűleg sokat tud a témáról, de a többi előadó véleményére is kíváncsi vagyok. Köszönöm szépen, elnök úr. Bütikofer. Bütikofer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadóknak, különösen eh, Palisen úr nagyon pragmatikus megjegyzései tetszettek. Ha az elmúlt eh, hónapokban, amikor ugye a kis és középvállalkozásoknál kutató szervezeteknél jártam, és megkérdeztem, hogy miért nem vesznek részt, illetve miért nem jutnak hozzá ezen lehetőségekhez, akkor mindig elsősorban a költségvetési előírásokra utaltak. Egyéb kollégák is említették már ezt. Az ellenőrzés jó persze, de a több ellenőrzés nem feltétlenül jobb. Szükséges persze az ellenőrzés, hiszen felelősséggel bírunk a az adófizetők pénzéért, de meg kellene találnunk azt az utat, amely a megfelelő mértékhez visszavezet bennünket, és így elkerülhetjük azt, hogy a költségvetési előírások megnehezítik a részvételt, hiszen ez alig ha lehetett az eredeti cél. Három kérdésem volna. Két kérdésem a Business Europe képviselőjéhez vonatkozik, Van den Biesen úrhoz. Palisen úr említette azt, hogy egyes szabályok azért jöttek létre, hogy különösen a kis és középvállalkozások érdekeit védjék, ugyanakkor az eredmény éppen ellenkező lenne. Szeretném tudni, hogy ön hogyan viszonyul ehhez a Business Europe képviseletében, másodszorban pedig Van den Bizen úr, azt szeretném tudni, hogy azon célok, amelyeket az Európai Parlament meghatározott a kis- és középvállalkozások részvétele szempontjából, hogy ezen célok egyáltalán elérhetőek-e. A harmadik kérdésem pedig mindannyiukhoz vonatkozik. Hall úr azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy egy kerekasztalt kellene összehívni, a különböző intézmények is részt vesznének itt, beleértve ezt a szakbizottságot, és így kidolgozhatnánk a jövőbeli, jövőbeli szabályokat. A többiek támogatják ezt az elképzelést. Köszönöm szépen, Tója képviselő. Grazie, Presidente innanzitutto. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani, ahogyan többi kollégám is tette, meghívott előadóinknak. Köszönöm, hogy ennyire őszinték voltak, és köszönöm az adott értékelésüket is a helyzetről. Úgy hiszem, hogy ami teljesen világos volt a hozzászólásaikból, az az, hogy az arányosság hiánya valósul meg, a projektek tartalma, illetve az eredmények értékelése, másrésztről pedig az idő, az elköltött források, a bürokrácia között, amihez azért van szükség, hogy a szabályoknak megfeleljen az adott pályázat. Amikor az arányosságnak ez a hiánya valósul meg, akkor az eszközből cél lesz, és a célból pedig eszköz. Úgy hiszem, hogy amire itt valójában szükség van, az az, hogy mi, Európai Parlamentként avatkozzunk közé annak érdekében, hogy ami elhangzott, az ne csupán szó, kimondott szó maradjon, hanem tényekké alakítsuk azt át. Itt a kutatási társulások, illetve magán és köztársulások, kutatóintézmények együttműködésére gondolok, annak érdekében, hogy az eszközökből ne váljanak célok. Milyen eszközökkel lehet ezt megtenni? Én a múlt héten egy eseményen vettem részt, és képviseltem az Európai Uniót. Itt egy kutatási nap volt tulajdonképpen a kutatásra fordított nap, és tárgyaltam például az olasz munkáltató képviselőjével. Megvizsgáltuk együtt azt, hogy mi is folyik most az Európai Unióban. És, és arra kívánok reagálni, amit Hall úr mondott, ugyanis arra panaszkodott, hogy a pályázati kiírások nagyon gyakran egybeesnek. Én ezzel szemben azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy a pályázati kiírások egybeesnek, így módon a teljes érdekelt, érintett közösség tudhatja, hogy melyik a határidő. Szerintem sokkal jobb, mintha a kiírások az év során elosztva jelennének meg. Okay. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους και ομιλητές για τις πολύ σαφείς θέσεις τους. Ε, είναι απογοητευτικό ότι μολονότι... Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon köszönöm a szakértőknek is, hogy ennyire világosan fogalmaztak. Ezt szeretném mondani, hogy Mindenek előtt az igazság az, hogy elkeserít minket, hogy ami elhangzott itt, azt már 2005-ben is elmondtuk a hetedik kutatási keretprogram témájában. Időközben a KOK jelentést is jóvá hagyták, amely megemlítette, sőt kiemelte a bürokráciát, a papírmunkát, hogy ez milyen csapdát rejthet magába. Ma pedig Elhangzott ugyanaz, amit 2005-ben már egyszer elmondtak. Ahogyan Hall úr is említette, nagyon sok probléma van, ami a bürokráciából fakad. Paleszen úr pedig azt mondta, hogy nem fordítunk elég figyelmet a kutatás eredményére, hanem arra összpontosítunk, hogy betartják-e a szabályokat, az előírásokat, a számviteli szabályokat és a többi. Úgy tűnik, legalábbis számomra, hogy a pályázati kiírásokat objektívebb módon kellene értékelni. És a valóság az, hogy a Lisszaboni stratégia céljainak elérése érdekében kudarcot vallott. Céljai elérésében kudarcot vallott. Másfél hónap múlva beköszönt 2010, és most veszük észre, hogy a Lisszaboni stratégia kudarcot vallott, mégpedig a bürokrácia miatt. Nyilván bürokrácia minden országban van. Leszner úr, a Science szerkesztője arról panaszkodott, hogy a kutatók, az amerikai kutatók szabadidejének 49%-át a papírmunkával töltik. És képzeljük csak el, hogy nagyon kevés projektet finanszíroz végül az Európai Unió, szemben azzal, hogy hány pályázatot adnak be. Nagyon sok tanulmányt végeztek, például az Egyesült Államokban, vagy itt Európában, azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni az elkövetkezendő években. És mindezek a tanulmányok azt mondják, hogy nem költünk eleget a K plusz F-re, illetve a K plusz F plusz I-re és pontosan ezért fog lemaradni Európa gazdasági szempontból. Az igazság az, hogy a bürokrácia már-már kafkai szintet ölt. Sőt, mi több, akár azt is mondhatnám, hogy szovjet jellegű, Brezsnyev időszakához hasonlíthatnám azt. Ezért a bizalmatlanság hangulatát meg kell szüntetnünk. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! Nagyon kevés az időnk, de azért szeretném Kinzborn urat felkérni a svéd elnökség képviseletében. Nagyon jónak tartom azt, hogy eljött ma hozzánk, és talán néhány szó erejéig megadnám neki a szót. Um, Köszönöm, elnök úr. Nagyon aktuális eh, és informatív ez a mini meghallgatás. Nem is olyan mini meghallgatás, ez nagyon nagy, egy nagy fontos témában. A tanácsban a svéd elnöksége alatt nem fog lezárulni ez a munka ez év végéig, ezért csak előrejelzéseket tudok um, arra vonatkozóan adni, hogy mi lesz az egyszerűsítési folyamatnak a végeredménye. Azonban ezek következményét is meg tudom tippelni. Először is az Európai Bizottság terveit támogatni fogja a tanács, e, mi szerint jövő évben a bizottság az egyszerűsítésről egy közleményt ad ki. Szerintem ezzel kapcsolatban kétség sem merülhet fel. Valószínűleg a bizottság és a, a tanács A tagállamok és az Európai Parlament támogatására szorulnak majd tervék végrehajtásában. Miért? Azért, mert a kutatás sajátosságairól sokat beszéltünk, ne eltassuk magunkat. Jó néhány kollégánk több politikai területen is már ennek hallatán is feláll a szőr a hátán, hogyha azt mondjuk, hogy sajátos terület a kutatás, nyilván jelentős ellenállással lesz dolgunk, amikor a kutatási politika szempontjából megpróbáljuk ezt a fajta nyelvezetet használni. Kockázat tolerancia és a kölcsönös bizalom, ez, szintén olyan kifejezek, szintén olyan kifejezések, amelyek egyre gyakoribbá válnak. Komoly erőfeszítésekre lesz szükség ahhoz, hogy valamilyen gyakorlati eredményt is elérjünk ebből. Miért van ez így? Nem csak a szabályokkal magukkal, hanem azok végrehajtásával eh, is gond van, ezek is hasonlóan fontosak. A menedzsment minden szintjét érinti ez, a tanács és a parlament sem kivétele ez alól. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, milyen üzenetet küldünk, milyen jelzést küldünk az Európai Bizottságnak, amely a végrehajtó hatalom téren. Látnunk kell, hogy a szabályok összessége eh, és miensége számít elsősorban a kutatási területen dolgozók számára. Ahogy azt említettem, ez nem a kutatási politika kérdéséhez tartozik, meg kell győznünk magunkat, kollégáinkat, más szakpolitikai területen dolgozókat, és a médiát is, ne felejtsük, arról, hogy szükség van e, ilyen irányba történő elmozdulásra. Remélem, hogy valamikor a jövő év elején egy kötség e, hatékonysági elemzésre is sor kerül a jelenlegi szabályokra vonatkozóan, a hetedik keretprogramra vonatkozóan. A cél nem a, a rész, az, hogy a részletekbe ássuk magunkat, hanem hogy megfelelő erős érveket találjunk amelyekre szükség lesz, hogyha ezen bonyolult területen valóban előrelépést kívánunk elérni. Talán talán arra kellene reagálnunk, amelyet eh, Christopher Hall is említett, miszerint le kellene ültetni a három legfontosabb ezen a területen aktív szervet, szervezetet, és egy politikai magatartási kódexet is létrehozhatnánk az egyszerűsítési folyamatra vonatkozóan. Ez nem egy hat hónapos, és sokkal inkább egy hat éves folyamat lesz, és erre megfelelő politikai vezérfonalra is szükségünk lesz. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A bizottság Tól kérdezném la Torre asszonyt, hogy szintén szeretne ehhez hozzátenni valamit. Parancsoljon, önni a szó. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, rövid leszek, mert tudom, hogy fogy az idő. Még egyszer köszönöm, hogy részt vehetünk ezen a roppant érdekes meghallgatáson amiből nagyon sokat tanultunk az Európai Bizottság részéről. Az egyszerűsítés fontos, ezt mi is tudjuk, ez a túlélés záloga. Az Európai Bizottság biztosítottam önöket, hogy mindent megtesz az egyszerűsítés érdekében, és az elnökség által elmondottakat megerősíthetem. Jövő tavasszal hogy közleményt adunk az egyszerűsítés témájában. Ahogy önök is tudják, az Európai Bizottság, amelynek a lejáróban van, a zárszámadást az egyik fontos célkitűzésévé tette a költségvetés tekintetében meg kell találni a, az egyszerűsítés és a, a pénzügyi ellenőrzés közötti egyensúlyt. Persze a két 5 százalékos hiba százalék az mindig jelen van a munkánkban. Jó példákat hallottunk arra, hogy milyen problémák vannak. Az általány alkalmazását a szemvőszék is javasolta, a végrehajtási hiányosságok tekintetében a személyzeti átlagköltségekre vonatkozóan megint csak az egyensúly kérdése ez. Ha a paraméterek változnak, akkor az egyensúlyi helyzet is változhat. A parlament állásfoglalása arra kért az Európai Bizottságot, hogy a hatodik keretprogramban ne számítsa újra a ezeket a költségjelentéseket. Most dolgozunk azon, hogy hogyan tudjuk a gyakorlatba átültetni ezen állásfoglalás ajánlásait. A parlament ugyanakkor üdvözölt ebben az állásfoglalásában a hiba százalék csökkenését, a kutatási költségvetésben 8 százalék volt ez 2006-ban, és 2 százalékot alig haladta meg 2007-ben részben, nem teljesen, de részben úgy értük ezt el, hogy az audit kampányokat végrehajtatuk. Ha megengedik, akkor egy percet szennék erre. Az Európai Bizottságra komoly kritikai megjegyzések érkeztek. E, le kell, hogy szögezzem, hogy a szabályok értelmezése nem változott az Európai Bizottságban, hanem az audit kampányokat szigorítottuk, és vannak Minél inkább megvizsgáljuk a projekteket, minél alaposabban vizsgáljuk őket, annál több kérdés merülhet fel. Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy ha az Európai Bizottság kifizetéseket tett, és legalább ketten alá is írták, két hivatalnok aláírását is adta ehhez, a támogatási szerződésben eh, szerepel egy időszak, amely alatt visszatérhetünk ezekre az aláírt kifizetésekre, mert a helyszíni eh, vizsgálatok eh, során derül sor olyan kérdésekre, amelyekre a papír munka során nem kerülhet, derülhetett fény. Ezért van az, hogy visszatérünk a bizonyos kérdésekre, és további bizonyítékokat gyűjtünk, vagy kérünk. Ezt szeretem volna leszögezni. De zárásképpen meg kell, hogy erősítsem azt az elkötelezettségünket, hogy az egyszerűsítés felé mozduljunk el. Ez a túlélés záloga, a hitelképesség zálaga és az európai kutatási tevékenységet és ez biztosítatja, és az Európai Bizottság számít az önök javaslataira, például a pénzügyi rendelet felülvizsgálata, a részvételi szabályák, vagy a következő keretprogram szabályaira vonatkozóan, és természetesen bármikor szívesen ellátogatunk ide, hogy részletekben beszéljünk ezekről a szabályokról. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen habár egy adott ponton szeretnék leszögezni valamit. Ez a ház természetesen foglalkozik majd ezek a kérdéssel, de nem csak azért, hogy azt támogassuk, amit a bizottság szeretne, hanem ha úgy gondoljuk, hogy azon lehet javítani, akkor alternatívákat is kidolgozunk, hiszen ez a feladatunk. Most pedig az előadóknak szeretném még egyszer megadni a szót. Okay. Mr. von... Van Biesen úr, parancsoljon. De még egy kérésem lenne, ha megtennék azt, hogy ezt a rengeteg kérdést rövid idő alatt válaszolják, meg nagyon hálás lennék. Um, I support many of the observations. Köszönöm. A képviselők által elmondottakat jó néhány esetben csak támogatni tudom. Riera Manuel asszony említette, hogy a hatos keretprogram vita során is eh, beszéltünk már eh, ezekről, és próbáltunk javítani a helyzeten. Ez valóban így van. 2005-ben, majd 2007-ben ugyane házfalai között beszéltem a bizalom hiányról, és a kockázat tolerancia hiányáról, de akkor még nem érett meg a helyzet a javulásra, de úgy látom, úgy érzem, hogy most eljött ennek az ideje. Konkrét kérdéseket is idéz, intéztek hozzám. A szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezés a KKV programban a kutatási szervezetek számára nem eléggé vonzó ez ahhoz, hogy felépjenek. Értem én a kollégám érvelését. Ugyanakkor a kis és középvállalkozások eh, fizettek ezért a felépésért, ezért eredményeket várnak. Nem tudom fejből az 51, 52 vagy 53-as cikk megfogalmazást a részvételi szabályzatból. Nyilván a bizottság képviselői ezt tudják, de ebben a megfogalmazásban van elég mozgástér ahhoz, hogy a kutatási szervezet tovább kutasson egy témát, anélkül, hogy valamit kapjanak a KKV-k a pénzükért. A következő kérdés. A 15%-os KKV részvétel a keretprogramban reális cégtűzése. Szerintem egyes részeiben igen, más részeiben nem mert egész egyszerűen bizonyos területeken nincs elég közé, kis és középvállalkozás, amelynek érdemes lenne részt venni ezekben a projektekben, pedig hát minden partner részvétele szem esetében fontos, hogy ennek legyen értelme. Felmerült a kérdés, hogy támogatnánk-e Chris Hall javaslatát, hogy egy érdekeltek az átlagköltség témájában egy kerekasztalt tartsanak? Igen, támogatom a felvetést. Köszönöm szépen, Palizen úr. Köszönöm szépen. Megint csak azt mondhatom, hogy ez a kerekasztal beszélgetés, ez egy kitűnő ötlet, és ezt támogatjuk. Úgy tűnik, hogy a folyamatokra, a bürokráciára kezdtünk összpontosítani, és arról beszéltünk, hogy mennyire fontos az egyszerűsítés. Nyilván ezzel kapcsolatban semmi ellenvetésem nincsen, de most inkább a megoldási üzemmódba kellene lépnünk, és ezt olyan emberek végzik el, akinek ez a munkája. A vezető szerepben nem mindig tudjuk megállapítani a fő megoldást, hanem nagyon gyakran csak a problémára tudunk rámutatni, de ez véleményem szerint ez elég kell legyen. A másik kérdés pedig az ellenőrzés szemben a bizalommal. Azzal kapcsolatban, amit ma hallottam, talán a következő hibát el fogjuk hamarosan követni, és hogy tíz éven belül azt mondjuk, hogy ez a bizalom, ez túlságosan sok, és mindenki azt tehet, amit akar, de nem sok eredménye volt ennek. Amikor ma reggel lezuhanyoztam, gondolom sokan ezt tették, nem akartak egy forró fürdőt venni, de nyilvánvalóan jéghideg zuhany sem akartak, hanem egy kiegyensúlyozott megoldásra törekedtek, ahogyan mi is arra törekszünk az ellenőrzés és a bizalom között. A túlzott bizalomnál mindannyian láthatjuk, hogy milyen visszaélésekhez vezethet az. De azt hiszem, hogy ebb jelen pillanatban még nem sikerült elérnünk az egyensúlyt, túlságosan nagy az ellenőrzés, ráadásul rossz dolgokat ellenőrzünk, a pénzt ellenőrizzük, nyilván ez rendben is van, azonban nem ellenőrizzük a kutatás eredményeket. Tehát mi fontos ebben az esetben? Amikor az auditorok az audit tevékenységet megszervezik, akkor mindig arra gondolnak, hogy valami akár elromolhat, ennél a valószínűséget állapítják meg, illetve annak a problémának a nagyságát, mértékét. És azt hiszem, hogy a magas szintű vezetők, a politikai vezetők részéről azt kell megnéznünk, hogy ne legyen túlzott bizalom, ugyanakkor viszont túl sok ellenőrzés sem. A kérdés az, hogy hol legyen az ellenőrzés. Finanszírozásnál, az inputnál, az outputnál. Tehát azt hiszem, hogy megint csak a három között egyfajta egyensúlyi helyzetre kell törekednünk. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen. szeretnék reagálni a tiszta égbolt programra vonatkozó kérdésre, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy a tiszta égbolt egy véglegesített kutatási program konkrét célokkal, amelyeket az ipari szereplők, az ágazati szereplők koordinálnak egymás között, tehát a cél olyan eredmények elérése, amelyek kereskedelmi forgalomba kerülő termékekben is minél hamarabb megjelennek, széndiokszid kibocsátás csökkentésre gondolok, illetve a zaj csökkentésre, ami fontos, hogyha a piacon mm, versenyképesek kívánunk lenni. A tiszta égbolt struktúrája tehát azt jelenti, hogy a bizottság által támogatott közös vállalkozásnak, kezdeményezésnek nem csak bürokráciával kell foglalkozni, hanem valódi érdemi tartalmi munkát is folytatnia kell. Nem beszéltem. A bürokráciáról beszéltünk ma, nem a tartalmi kérdésekről, de a Tiszta Égből volt program 2008-ban indult, még nincsenek imponáló eredményeink, mert még kezdeti fázisában van a folyamat, de a dolgok jól haladnak a késedelmek ellenére, amelyeket egyébként a kezdeti nehézségek okoztak, amelyekről korábban már szóltam. Egy pályázati kiírás megjelent, kb. 70 jelentkezés érkezett, ezt teljesen átlátható módon értékeltük szeptember során. Minden érdekelt résztvevő fél természetesen kívánni tart, tartani kívánja magát az Európai Bizottság eh, átláthatósági szabályaihoz, és gratulálni tudunk csak magunknak, ez egy roppant hatékony lépés volt. Most véglegesítjük a szerződéseket 100 új partnerrel, és negyed éves alapon új egyetemek, KKV-k, cégek kerülhetnek be a partnereink közé a programba. Ezzel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy az első pályázat statisztikái, számadatai jól mutatják, hogy a partnerek, kiválasztott partnerek egy harmada kis és középvállalkozás volt, ami kiváló eredmény véleményünk szerint. Mr. Hall. Thank you, Chairman. Uh, three com- Köszönöm szépen, elnök úr. Három megjegyzésem lenne, hogyha megengedi. Először is nagyon bátorított az a támogatás, amelyet hallottam a kerekasztal megbeszéléssel kapcsolatban a három kritikus fontosságú intézmény számára, hogy megpróbáljunk egy keretet kidolgozni a következő kutatási keretprogramhoz. Remélem ez megtörténik, és szerintem nagyon konstruktív lesz. Aztán a következő megjegyzésem. A probléma nagy része abból ered, hogy az audit megközelítés a számvevőszék részéről túlzó. Talán érdemes visszaemlékezni arra, hogy valamennyi tagállam rendelkezik saját K plusz E finanszírozási programmal, minden tagállam rendelkezik saját számbevőszékkel, vagy annak megfelelőjével. Én az elmúlt két hétben próbáltam kutatásokat végezni ezzel kapcsolatban, és nem találtam semmi olyan nemzeti körülményt, ahol a számvevőszék ennyire kritikus és szigorú a finanszírozási programoknál, mint európai szinten. Talán érdekes vagy fontos lehet ez az EP képviselők számára, hogy megnézzék, ez így van-e pontosan. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt egy rendszer probléma merül fel európai szinten. Aztán pedig nem reméltem, hogy Clara de la Torre elfogadja, hogy az Európai Bizottság a támogatható költségeket átalakítja. Azt hiszem, Klára, hogy itt egyértelműen nevén kell nevezni a dolgokat. Köszönöm szépen, végezetül Lina Ek kapja meg a szót. Azonban még eh, ezt megelőzően szeretném megköszönni önöknek eh, az egészet, illetve a meghívás is kitűnő ötlet volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Írásos jelentkezéseknél, amikor pénzt kapnak a projektek, és átmennek végül az auditokon, Nos, ezt én magam is jól ismerem, mert keresztül mentem ezen, és pontosan tudom, hogy milyen kihívást jelent egy európai kutatási projektben való részvétel. De akkor térjünk vissza a lényeghez ez európai versenyképességről szól, arról, hogy hogyan versenyezünk a világ többi részével, hogy hogyan teremtünk vagyont, illetve munkahelyeket Európában. Valamennyi dokumentumban, amely az európai jövőt taglalja, a kutatás az egyik fő eszköz ennek elérésében. Tehát arra kell törekednünk, hogy a lehető leghatékonyabban működjön. Ugyanis ez is az adófizetők pénze, ahogyan ezt kiemelték többen. Mindannyian tudjuk, hogy nem annyira hatékony ez, amennyire lehetne. Ezt mindannyian tudjuk. Úgyhogy ez részét képezi annak, hogy hogyan próbáljunk meg ügyesebben dolgozni. Tíz éven belül több mint 600 ezer kínai kutató fog dolgozni külföldön, és 300 ezer kutató jön Indiából. Ez az egyik nagy kihívás, amivel szembe kell néznünk. A hetedik kutatási keretprogramnál tartunk, illetve a közös technológiai kezdeményezésnél. Ez annyira nagy kihívás, mint az, hogy embert küldtünk a holdra. Nyilván nem akarjuk, hogy a, az űrhajósok a bürokrácia mocsarában megrekedjenek. Úgyhogy ezért kell ezeket a problémákat megoldanunk. Azt hiszem, hogy ez a rendkívül jó panel számos problémát emelt ki. Mindannyiunknak az a hírneve, illetve a hírneve nem csupán a versenyképesség, hanem eddig több mint 160 ezer ember vett részt a finanszírozási jelentkezésekben. És ha ezt nagyon nehéznek vagy akár lehetetlennek tartják, akkor Európa jó, jó hírneve forog kockán. Természetesen nagyon sok érv szól amellett, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat. Hogyha megnézzük annak összefoglalóját, ami elhangzott, azt hallhattuk az Ártótól, hogy nagyon sok fő finanszírozó és a legnagyobb összegeket fizeti be, legnagyobb problémákkal szembesülnek, ezek pedig a kutatóintézetek. Őszintén szólva, borzalmas azt hallani, hogy vannak bírói eljárások az Európai Bizottság és kutatóintézmények között az audittal kapcsolatban. És ez katasztrófa ezt hallani, hogy valaki, akár, valakinél akár hat auditot elvégezhetnek, azután, hogy a projektet befejezték. Egy európai kutatási projekt itt nem ítéletekről beszélünk, erről ezzel kapcsolatban valamit tennünk kell. És ahogyan Paleszen úr kiemelte, számos stratégiai döntés született, ami hozzájárul ahhoz, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Teljes mértékben egyetértek az 50%-os megközelítéssel. Az ipar részéről, illetve tudományos körök részéről is ez a tapasztalatom. Aztán a 60 napos határidőnél szerintem ezt a szakbizottság jövőbeli dokumentumaiban is látni fogják majd. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt. Aztán, ami az iparálláspontját illeti. Valamennyi politikai frakció itt a szakbizottságban támogatja, hogy nagyobb legyen a részvétel az ipar és a KKV-k részéről. És azt látni, hogy az ipar megpróbál kihátrálni ezekből az európai kutatási projektekből, szerintem ez valódi figyelmeztetés, nagyon komolyan kell azt vennünk. Aztán pedig a közös technológiai kezdeményezésekkel kapcsolatban nagyon sok reményt fogalmaztunk meg, a kutatók és az európai polgárok is, ugyanis, hogyha megnézzük például a Clean Sky célját, hogy néhány éven belül mit próbál elérni, egyszerűen a legkomolyabb problémákat próbálja megoldani, az európai légiközlekedésben, és ha egyáltalán szeretnénk, hogy legyen e ilyen iparágunk, akkor ezt három-négy éven belül kell megoldanunk, és három hét múlva meg ott lesz a kopenhágai konferencia, úgyhogy ez sem szabad figyelmen kívül hagyni. A közös technológiai kezdeményezéseknek az volt a célja, hogy egyszerű legyen, nyílt és átlátható. Ha más irányba akarjuk azt elvinni, attól egy kicsit aggódom, és most nagyon finoman fogalmaztam. Hogyan érjük el majd a változásokat? Hát három intézményünk van, a parlament, már a jó irányba halad ezzel a meghallgatással. A költségvetési rendeletről vitákat folytatunk, ott vannak a költségvetési kérdések, vitát folytatunk a Lisszaboni stratégiáról, illetve az azt követő stratégiáról. Néhány héten belül megtörténik ez. És azt látom, hogy a szakbizottság részéről is lesznek záradékok a parlamenti állásfoglalásban a bürokrácia csökkentését megcélozva. Ez a Lisszaboni stratégiát követő időszakban is egy különösen fontos téma lesz. A bizottsággal kapcsolatban pedig tudom, hogy a biztos szintén a jó úton halad ezzel a témával kapcsolatban. Nagyon várjuk az egyszerűsítésről szóló közleményt. Azt látjuk, hogy nagyon sok tennivaló van még, de ezt már a hetedik kutatási keretprogramon belül meg tudjuk oldani. Nagyon jó szövegekre számítunk ebben a közleményben a témával kapcsolatban. És folytatjuk az együttműködést. Voltak már javaslatok, illetve eredmények, de még nagyon sok tennivaló van. És ez a közlemény a bürokrácia csökkentéséről különösen fontos számunkra. Ami pedig a tanácsot illeti, remélem, hogy a következtetések tartalmaznak majd valamit azzal kapcsolatban, amit hallhattunk, hogy vannak azért remények. Tudom, hogy ön fogja ezt a szöveget megírni, úgyhogy remélem, hogy ez nagyon konkrét lesz, lényegre törő. De azt szeretném öntől kérni, hogy ezt a témát a pénzügyminiszternek is adja át, ugyanis nekik is ott nagy felelősségük van. Nagyon sok hozzászóló elmondta, a többi szakbizottsághoz is átutaljuk ezt a kérdést. Köszönöm a képviselőknek, köszönöm a panel résztvevőinek, a titkárságnak, az elnökségnek a segítséget. Amikor ezt a meghallgatást terveztem, volt egy címem, hogy a bürokrácia vajon megöli az európai kutatást? Egy kérdőjel volt ott a mondat végén. Azt hiszem, hogy ezt a problémát elkezdtük megoldani. Thank you very much. Köszönöm szépen. Két perces, pontosabban egy perces szünetet tartunk, és utána térünk a következő pontra. you.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 talán megkérhetném azokat, hogy akik kívánnak a teremből távozni, ezt gyorsan tegyék meg, és akkor folytathatjuk a további napi rendeket. Riera Madurell asszony. Searching. Ah, Thanks. Bye bye. sir. no. in the afternoon or so on. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Ah.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 the most important person we're searching for now. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Tisztelt kollégák, folytatjuk a napi rendet. A következő pontunk az egyetemek és vállalkozások közötti párbeszéd, új partnerség az európai egyetemek modernizálásáért. Ma csak egy rövid eszmecserét szeretnénk erről tartani. Az előadónk Riera Madurell asszony ismerteti ezt a témát, aztán pedig azt kérném önöktől, hogy ha le tudnánk bonyolítani ezt a napi rendi pontot, akkor átérnénk a következőre, hiszen ott egy vendégünk is jön majd. Madurell asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, ahogyan azt az elnök úr is megjegyezte, itt egy bizottsági közleményről van szó. Ennek alapja az a munka, amelyet az egyetemek és a vállalkozások fóruma kezdeményezett ez az egyetemek és a vállalatok közötti párbeszédet kívánja előmozdítani. Egy korábbi bizottsági közlemény 2006-ból már megfogalmazott egy ajánlást, és azt jelezte, hogy az egyetemeknek strukturális partnerségeket kellene kiépíteniük a vállalkozói közösséggel, annak érdekében, hogy jobb és, és gyorsabb választ adjanak a munkaerőpiaci igényekre, és a kutatási, illetve technológiai kérdéseket is jobban meg tudják közelíteni. 2008. februárjában került sor az első párbeszédre a fórum keretében a gazdasági recesszió közepette, 2009-ben pedig rámutattak arra, hogy mennyire fontos megerősíteni a vállalkozók és az egyetemek közti párbeszédet. Ez a közlemény pedig pontosan erre a szükségességre kíván választ adni. Ezzel a bizottság közleménye, amelyet ugye most elemzünk, számvetést tesz, értékeli a fórum munkáját, az akadályokat, illetve a kihívásokat, amelyeket túl, amelyeken túl kell lépni, hogy a párbeszéden javítsunk, és új javaslatokat terjeszt elő a jövőbeli munkával kapcsolatosan. Emellett pedig nyomonkövetési mechanizmusokat is kidolgoz, amelyekkel a javaslatokat hatékonyabbá lehet tenni, és ezzel együtt a párbeszédet is. Véleményem szerint a bizottság közleménye kevés újdonságot fogalmaz meg, már ami a létező problémák elemzését illeti. A legtöbb olyan aspektus, amely most szerepel az anyagban, ezt már az egyetemek modernizálásáról szóló 2006-os közlemény is taglalta már. Szó esik itt arról, hogy új tanterveket kell kidolgozni, amelyek a foglalkoztathatóságra helyezik a hangsúlyt, ösztönözni kell a vállalkozói szellemet, a tudás transfert elő kell mozdítani, főleg a gyakorlatban, Rámutat a dokumentum arra, hogy a vállalatok és az egyetemek közti átjárhatóság mennyire fontos, az élethosszig tartó tanulás mennyire lényeges, és jobb irányításra van szükség nemzeti, regionális, illetve intézményi szinten. Ez egy előfeltétel ahhoz, hogy az egyetemek és a vállalkozások közti együttműködés hatékonyabb legyen. Itt olyan problémákról van szó, amelyek nagyon lényegesek, de már megjegyeztem, hogy ezeket korábbi közleményekben a bizottság már azonosította. Ugyanakkor különösen érdekesnek tartom azt a javaslatot, amelyet ez a dokumentum megfogalmaz a jövőben szükséges lépésekre vonatkozóan. Ebben a tekintetben pedig szeretnék eh, néhány gond. Először is kiemelném, hogy a dokumentum hangsúlyozza azt, hogy a strukturális együttműködés új formáit kell felvázolni a vállalkozások és az egyetemek között. Ez egy vitatott pont, mert több tanulmány rámutat arra, hogy az egyetemek, illetve a vállalkozások közti kapcsolat elsősorban, jelen pillanatban inkább a személyi kapcsolatok szintjén jelenik meg, a publikációk útján, illetve a különböző konferenciákon, szemináriumokon való részvétel által, vagy a szerződéses kutatások keretében. Ahelyett, hogy ez struktúráltabb lenne. Tehát úgy tűnik, hogy a nem struktúrált utak rugalmasabbak lehetnek, és hatékonyabbak is, mint maguk a struktúrált formák, amelyek gyakran túlzottan merevek, és arra hajlanak, hogy az egyetemeket mindössze innovációs szolgáltatói forrásként tekintik, ami persze szintén lényeges, főleg, hogyha az oktatást és az innovációt nézzük. Ne feledjük el, hogy az egyetemek, ahogyan a bizottsági dokumentum első mondata is emlékeztet bennünket arra, három fajta szerepet töltenek be. A csúcs technológia szempontjából például oktatás és a kutatás területén, a dokumentum azt is megfogalmazza, hogy a tudás háromszögnek a központi részét képezik. Éppen ezért előfordulhat az, hogyha túlzottan struktúráltá válik ez a kapcsolati rendszer, akkor a létező problémákat nem sikerül megoldanunk, sőt, akár új problémákat, további problémákat is kialakíthatunk. Másfelől pedig, amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy a párbeszéd állandó jellegű fórumai létrejöjjenek a vállalkozások és az egyetemek között, és ezeket a tagállamok között, valamint a régiók között is ki kell terjeszteni. Szerintem ez egy nagyon jó javaslat, akkor, hogyha kétirányú a párbeszéd. Nem arról van tehát szó, hogy pusztán a vállalkozói kultúrát bevezessük az egyetemeken, tehát előmozdítsuk a vállalkozó szellemű egyetemet, hanem arról is szó van, hogy az egyetemi kultúrát, a tudás kultúráját a vállalkozásokban meghonosítsuk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a tudományos vállalatot ösztönöznénk. Tehát nagyon fontos, hogy a párbeszéd eredményeket mutasson fel, de két irányú kell, hogy legyen kölcsönös. Azt is szeretném megjegyezni, hogy osztom a bizottság kritériumát arról, hogy előre kell lépni a párbeszéd keretében, azonosítani kell a jobb gyakorlatokat, a bevált gyakorlatokat. Nem csak az együttműködés területén, a vállalatok és az egyetemek között, hanem a legjobb politikákat, illetve a legjobb eszközöket is azonosítani kell, amelyek már regionális vagy tagállami közösségi szinten léteznek. Így tudjuk előmozdítani azon értékeket, amelyek a kutatásban is érvényesülhetnek, és a tudástranszfer megvalósulhat az egyetemek és a vállalkozások között. Tehát láthatjuk, hogy az egyetemek pozitívan viszonyulnak a jelenlegi ösztönzőkhöz, a programokhoz, amelyek regionális, közösségi vagy nemzeti szinten működnek, és ezáltal létrejöhet a vállalkozásokkal való együttműködés. Elnök úr, tartom magam ahhoz, amit mondott. Egyelőre ennyit mondanék. Nyitott vagyok a különböző javaslatok, illetve megjegyzések iránt. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a rövid ismertetést. Két hozzászólás van még. Azt kérném azonban, hogy ezek rövidek legyenek. Balcó úr először, aztán pedig Riera Madurel asszony. Szót. A bizottság közleménye egy sokszereplős rendszerben fogalmaz meg célokat, ezt jól megteszi, és eszközöket is akar, ezt már kevésbé tudja. Hiszen milyen szereplőkről van szó? Egyetem és gazdasági szféra, ipar, egyetem és kutatóintézetek, és egyetem és egyetemek között, ha az EU országok közötti kutatói cseréről beszélünk, és az alanyai ennek a rendszernek oktatók, hallgatók és a gazdaság szereplői. Én röviden csak arról a területről szólnék, amelyikben személyes tapasztalatom is van miután thirty five évig dolgoztam oktatóként műszaki felsőoktatásban. egy pozitv példát szeretnék mondani a kis és középvállalkozások és az egyetemek kapcsolatára. az én intézményemben azt vezették be hogy az utolsó fél évben amikor a hallgatók szakdolgozatot záródolgozatot késztenek és az államvizsgára készülnek szerződést kötnek döntően kis és középvállalkozásokkal kooperációs képzésre ami azt jelenti hogy egy napot vannak az oktatási intézményben a többi napon az adott vállalatnál dolgoznak ami azt jelenti hogy a gazdasági élethez közel kerülnek ilyen tpusú záródolgozatot késztenek a vállalkozásnak jó mert szerencsés esetben már egy felkészült munkaerőt kap ösztöndj szinten az intézménynek az államnak jó mert a gazdaság szereplője finanszroz és nagyon sokszor végül a diplomázás után munkahely szinten is egymásra találnak. egy másik kérdés amiről sokat szólunk hogy a minőségi képzés de sokszor ez alatt azt értjük a felsőoktatásban hogy a legmagasabban kvalifikált kutatói doktorandus szintig eljutnak e a hallgatók és kevesebbet beszélünk a tömegképzésnek a sznvonaláról. ezért én azt mondom hogy sokkal többet kell foglalkozni a tömegképzés sznvonalával ez nyugat európában is úgy látom gondot jelent és ennek egy javaslatot mondok mindössze hogy a túlzott hallgatói létszámokat úgy lehetne elkerülni az úgynevezett posztszekunderi képzésnek a kétéves képzésnek pontosan programokkal megtalálnánk a helyét. Köszönöm szépen. Ganz herzlichen Dank. Frau Kollegin, uh, Köszönöm szépen. Gutierrez Cortines asszony következik. Parancsoljon, ön is röviden kérném. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az első probléma az egyetemek képviselete részéről az az, hogy egyetlen képviselet van, vagy számos. Ez egyszerűen nem létezik. Az egyetemek képviseleti tanácsa, ezt jól tudjuk egyébként, 2000-ben készítettek ezt az első jelentést, ez a rektorokat képviseli igazából, nem pedig az egyetemet, úgyhogy nem megfelelő eszköz a szakpolitikák kidolgozásánál, ugyanis azt hiszem, hogy inkább választó jellegű programokat képviselnek, nem pedig egyetemi programot. Aztán azt hiszem, hogyha a kutatás, illetve a vállalat létrehozásának lényegét nem kombináljuk, és hogyha nem tudjuk azokat az eredményeket felmutatni, amelyek kézzelfoghatóak, akkor nem tudjuk támogatni az egyetemek kutató tevékenységét. Úgyhogy az akadémiai eredményeket is figyelembe kell venni, illetve a vállalati eredményeket. Azt hiszem, hogy ebben az esetben fel kéne kérni a tagállamokat, hogy egy költségvetési reformot hozzanak létre. Mert nyilván az együttműködés az mindig hosszú távú, és hogyha nincsen adóelőny, akkor a vállalkozás veszít hosszú távon a kutatás támogatásából. Tehát vagy bevezetünk egy támogatást, hogy az első három évben mondjuk nem fizessenek áfát és így módon elősegítjük a vállalkozások létrehozását, akkor spin-off vállalatokat sem hoznak létre, és a KKV-k is megszűnnek, amelyek hatalmas erőfeszítéseket tesznek az egyetemekkel együtt. Azt hiszem, hogy ez egy politikai javaslat, de szerintem a kutatási politikának át kell hatnia az összes többi területet is. Köszönöm. Muito obrigada, Sr. Presidente um Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy rövid megjegyzést tenni. Azt szeretném mondani, hogy a bizottság dokumentuma nem eléggé ambiciózus. Véleményem szerint ennek a dokumentumnak tartalmaznia kellene azt is, hogy mi történik a tagállamokban az egyetemek modernizációja területén abban az értelemben, hogy egyre több kapcsolatot tartanak fenn a vállalkozásokkal, például Németországban indították be a kiválósági kezdeményezést, vagy Franciaországban a kampusz kezdeményezést, illetve talán az Európai Bizottság szintjén is talán több információt kellene kérni arról, hogy mi történik az Európai Technológiai Intézményben. Azt hiszem, hogy a programok új generációjának az kell legyen a célja, hogy ezt a az ismeret háromszöget tartalmazza, és a rendszert modernizálni kell nem csupán az egyetemen belül, hanem magát a nemzeti rendszert is, a felsőoktatási nemzeti rendszert. Ahogyan mondtam, a különböző országokban annak érdekében, hogy több együttműködés valósuljon meg az egyetemek, a társadalom között, főként pedig a kutatóközpontok és a vállalatok között az új programoknál, az új generációs programoknál erre kellene törekednünk. Köszönöm szépen. Szeretném Culakász kollégának is megköszönni azt, hogy lemond a felszólalásáról. Január 11-én lesz a jelentés ismertetése, január 27-e pedig a módosító indítványok határideje. Szavazunk március 22-23-án, március 23-án pedig a Kulturális Bizottságban, és áprilisban, ha minden sikerül, akkor a plenárison. Ez tehát a terv, és ennek fényében kérném a módosító indítványokat. Most pedig áttérünk a 9. napi rendi pontunkra, és köszöntöm vendégünket, a Környezetvédelmi Főigazgatóság részéről Del Bék igazgató helyettest. Köszöntöm, és köszönöm a türelmét, mert egy kicsit késésben vagyunk, de erről a napirendi pontról nem szeretnék lemondani, szeretnék ezt önnel ma megvitatni a kibocsátás kereskedelmi rendszer megvalósításának előkészítő munkájáról van szó. Tavaly nagyon foglalkoztatott bennünket ez a kérdéskör. Az MV szakbizottság intenzívebben foglalkozik ezzel, de mi is szeretnénk ebben konkrétan részt venni. Éppen ezért köszönöm azt, hogy ma megvitathatjuk. Most pedig öné a szó, parancsoljon. Kérem, ismertesse, hogy hol tartanak az előkészületek. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Mindig öröm itt lenni önök között és örülök, hogy megoszthatom a legfrissebb eredményeinket önökkel az RTS irányelv végrehajtásával kapcsolatban, amelyet tavaly decemberben fogadtak el egyébként. A felülvizsgált emissziókereskedelmi irányelv jó néhány végrehajtási intézkedést is tartalmazott, amely az ellenőrzéssel lefolytatott szabályozási eljárás hatája alá esik. mi elfogadtuk a menetrendnek megfelelően a vonatkozó az irányában lefektetett intézkedéseket. Ezekből öt végrehajtási intézkedést szeretném megemlíteni. Az első a szénszivárgás és az általa érintett ágazatok elfogadtunk egy listát azokról az ágazatokról és ágazatokról, amelyek inkább ki vannak téve a szénszivárgásnak. Konzultáltunk természetesen az érintettekkel, és az Éghajlatváltozási Bizottságban szeptember 18-án megszavazták ezt a listát, amelyet most a többi szakbizottság vizsgál ebben a házban a csomagban lefektetett határidő 2009. december 31-e, szeretnénk tartani, ha minden jól megy, és a parlament is jóváhagyását adja, akkor az Európai Bizottság december 22-23-án fogja elfogadni ezt a listát. Fontos itt megegyezni, hogy a szénszivárgás lista 5 évig érvényes, évente lehet újabb ágazatokat felvenni, erre a listára, hogyha a minőség és mennyiségi feltételeknek eleget tesznek ezek az ágazatok. Ez a döntés az egyoldalúan elfogadott 20%-os csökkentési forgatókönyvre vonatkozik, hogyha más országok nem vállalnak csökkentést. tehát így egyértelműen 2014 előtt felülvizsgálandó a kopenhágai megállapodás tükrében. Kételem lehet a kopenhágai megállapodásnak, ami ide vonatkozik. Az első, a különböző országok által vállalt kötelezettségek tükrében a kereskedelmi adatok változhatnak, illetve a benchmarkingra vonatkozóan többet tudunk majd a, az ágazati allokációkról. De hagyj hangsúlyozom ismételten, hogy az Európai Tanács 8-9 nappal ezelőtt erősítette meg a lista a jelenlegi formájában a kopenhágai tárgyalások tükrében átdolgozásra kerülhet. hogyha a kopenhágai megállapodás alapján változik a lista, akkor ezt ez a parlament és a tanács fogja Kopenhágát követően meghozd ezt a döntést. Tehát ez volt az első. A második a benchmarkingra vonatkozik. Nagyon fontos, hogy ambiciózus és harmonizált eh, egész unióra vonatkozó benchmarkokat állapítsunk meg a jövő év végéig. A ingyenes allokációk átmeneti időszakára vonatkozóan, nyilván önök közül jó néhányan tudják, hogy az előkészítő munka jól halad, az érdekeltekkel folyó konzultáció szintúgy. A harmadik elem az árverés, amely az allokáció meghatározó módszere lesz. Jövő év júniusának végéig kell egy, eh, a, erre vonatkozó rendeletet elfogadni, ennek az előkészítő munkája is folyik, az írásbeli konzultáció augusztusban lezárult, azért érdekeltekkel, érintettekkel ennek az eredményeit egy rendelettervezetben fejtettük ki, amelyeket, amelyről egyeztetünk a tagállamokkal és az ére, érintettekkel. Az Európai Bizottság dolgozik a rendelettervezeten, amelyet az Éghalatváltozási Bizottságnak január február környékén fog jövő év során benyújtani. Miután az éghajlatváltozási szakbizottság e, ezt elfogadta, három hónap áll majd a parlament rendelkezésére, hogy tovább vizsgálja. Ez lehetővé teszi, hogy júniusig, 2010 júniusáig a határidőnek e, megfelelően elfogadásra kerüljön. A negyedik elem az Európai Bizottság munkája azon, hogy a piaci visszaéléseket megelőzzük a széndiokszid piacon. Itt a allokációk árverésével kapcsolatban azt kell vizsgálniuk, vizsgálnunk, hogy a piac visszaélések ellen megfelelően védette a piac, a környezetvédelmi, a közlekedési, illetve a belső piaci főigazgatóságok működnek és szorosan figyelemmel követik a fejleményeket, nem elfeledkezve az amerikai kongresszus munkájáról, mert az amerikaiban a közelőben várható megszületendő jogszabályok is fognak erről részletesen szólni. A jelentéseinket erre vonatkozóan jövő év végig fogjuk benyújtani a tanácsnak és a parlamentnek, és az ebből következő jogszabály alkotási javaslatok az együttdöntési eljáráson keresztül kell, hogy megvalósuljanak. És ötöd sorban, hogy beszéljek a CCS területén végzett munkánkról, 300 milliónyi allokációt köntöttünk el pontosan erre a célra, ennek a 300 milliónak az odaítéléséről még döntenünk kell, bár nincsen konkrét határidő, de nekünk a széndiokszid megkötés és tárolása CCS vonzó technológia, amelyet a lehető leghamarabb kell tökéletességre fejleszteni, ezért az elkövetkezendő hetekben fogjuk a javaslatunkat végleges formába önteni, és az Éghajlatváltozási Bizottságnak eh, ez év vége előtt vagy az új év elején fogjuk benyújtani. Célunk az, hogy közös európai megközelítést eh, erre tegyünk javaslatot ott, amely a technológiai és földrajzi különbségeket kiegyenlíti, és természetesen az Európai Beruházási Bank részvételét is javasoljuk. Elnök úr, ezek tehát azok az alapvető elemek, amelyekre szerettem volna részletesen kitérni, jó néhány más dologról beszélhettem volna, de ez az öt legfontosabb téma az elkövetkezendő hónapokban. A monitoring, a, a beszámolás, mind-mind folyamatosan végzett munka, ezekkel is fogunk majd későbbiekben foglalkozni, de az említett öt pont talán a legfontosabb, legvitatottabb, és az önök, illetve a tanács érdeklődésére leginkább számot tartó kérdéskör. Biztosítatom önöket arról, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy az ambíciózus menetrendet, a kemény határidőket tartsuk, de ahogy azt mondtam, megpróbáljuk ezeket a határidőket tiszteletben tartani. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Delbéke úr. Nagyon fontos számunkra az, hogy a mi szakbizottságunk ebben szerepet kapjon. Tudom, hogy voltak problémák ezzel kapcsolatban, mert az egyedüli illetékességre az ENVI szakbizottság tartott számot. Számunkra azonban nagyon fontos, hogy mi is bekapcsolódjunk, ebben már eleve megállapodtunk, és amikor az Éghalatváltozási Bizottságról beszél, akkor feltételezem, hogy a Környezetvédelmi bizottságra gondolt, már megijedtem, hogy egy új bizottság jött létre itt nálunk. Ennyit bevezetésként Nibler asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Delbéke úr, először is köszöntöm, és köszönöm azt, hogy eljött hozzánk, és tájékoztatást ad arról, hogy az ETS megvalósítása hol tart. Szeretnék néhány kérdést tenni, és két általános megjegyzésem is lenne majd. Az utolsó pont, eh, amelyet megemlített, ez a 300 millió, ez az ez a CCS-re vonatkozik, és a megújuló energiával kapcsolatos projektekre. Ez eh, a New Entrance eh, tartalékból kerülnek ki, ugye a tárgyalások során ebben megállapodtunk. Én azt szeretném tudni, hogy ki dönt ezen projektekről, amelyek a 300 milliós keretből finanszírozhatóak és ki definiálja azt, hogy mi minősül innovatív projektnek, illetve hogy osztják fel a CCS, illetve a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektek között a kiosztást. Szeretném tudni, hogy a döntéshozatal hogyan zajlik, és hogy végeredményben ki hozza meg a döntést. A második pont, amelyre szeretnék kitérni a következő. Ez az Exposed Carbon Leakage, ugye említette, hogy pillanatnyilag itt a parlamentben is folyik ennek a vizsgálata. 2014-ben kerül sor a felülvizsgálatra. Elnök, úgy tűnik, hogy probléma van a lengyel tolmácsolással. Csak a lengyel tolmácsolással van probléma? Megoldódott rendben? Parancsoljon folytassa. Rendben, nos, az Exposed Carbon Leakage lista ezzel összefüggésben említette, hogy 2004-ben, 2014-ben kerül sor a felülvizsgálatra, annak fényében, hogy Kopenhágában milyen döntés születik. Azt szeretném tudni, hogy az előkészületek során tehát a Kopenhágai konferenciára való előkészületekben is részt vesz-e. Szeretném tudni, hogy személy szerint ön hogyan vélekedik a Kopenhágai konferencia esetleges kimeneteléről. Persze, hogy csak személyes véleményre volnék kíváncsi, hiszen tudom, hogy hivatalos nyilatkozatot nem tehet, de Szeretném tudni, hogy hogyan látja az egészet, hiszen kapcsolatban áll az amerikaiakkal is, említette. Szeretném tudni, hogy véleménye szerint mire számíthatunk Kopenhágában. Aztán pedig volna még egy kérdésem. A múltkor a plenáris ülésen az energiügyi biztos a Desertek projektről is nyilatkozott. Ez egy nagyon érdekes projekt európai szinten is. És ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy az Európai Bizottság támogatja ezt a projektet, például úgy, hogy a kibocsátási tanúsítványok ugye megfontolják azt, hogy a dezertek projekten projekt beszámítható az ETS-be is. Nagyon érdekesnek tartom, hogy intenzívebbé tegyük ezt a projektet, és ösztönzést hozzunk létre. Szeretném tudni, hogy mi a helyzet ezzel. Az LTS kapcsán említeném ezt, hiszen erről folyik ma a szó, de talán vannak egyéb eszközök, amelyel ösztönzés teremthető az európai vállalkozások számára, hogy bekapcsolódjanak ebbe a projektbe. És végezetül az elnök úr irányába szeretném megköszönni azt, hogy tisztázta, hogy az Éghalatváltozási Bizottság az a Környezetvédelmi Bizottság tulajdonképpen, és szeretném, bizt, hogy biztosítsa azt, hogy a mi bizottságunk, amely az éghalatváltozási csomaggal kapcsolatban és a tanácskozásokban komoly szerepet vállalt, jó lenne, hogyha itt is igen komoly szerepet kapnánk, és ezt a megerősített együttműködést, vagy egyéb úton az együttműködést folytathatnánk, és kifejthetnénk azt, hogy mi a mi bizottságunk számára a fontos. Köszönöm, Piper úr! Igen, én is szeretnék még egyszer köszönetet mondani a tájékoztatásért. Egy előzetes megjegyzésem volna, ha megengedi. Ez pedig alapvetően az éghajlat kutatásra vonatkozik. Az éghajlatváltozása kapcsolatban a kutatók most azt adták fontolóra, hogy az utóbbi tíz évben nem emelkedik a földhőmérséklete, hanem konstans, és az elkövetkező 20-30 évre is ezt az előrejelzést fogalmazták meg, annak ellenére, hogy a széndiokszid kibocsátás növekszik. Szeretném tudni, hogy ezen kutatási ismeretek, ezen tudományos ismeretek eljutottak-e a bizottsághoz is, és milyen következtetést vonnak le ebből. Ez lenne az első kérdésem. Aztán némileg meglepett ez a kötelező érvényű menetrend, amelyet meghatározott, amelyet ugye az éghajlatváltozási bizottság ismertett. majd. Szerencsére ez már nem az éghajlatváltozás, hanem a környezetvédelmi szakbizottság. Ha jól emlékszem, az egész ETS csomagot attól tették függővé, hogy Kopenhágában megállapodás születik a lényegi kérdésekben. Most azonban nem igazán értem a helyzetet. A német kancellár asszony, aki ugye szívjének tekinti az éghajlatváltozási csomagot, ő most már csak egy keret megállapodásról beszél, tehát nem kötelező érvényű célokról. Egy keret megállapodás az ön számára kielégítő ahhoz, hogy folytassa ezt az ütemtervet, hiszen ez nagyon költséges is, főleg ha a versenyképességet nézzük a világ egyéb térségeivel összehasonlítva. Szeretném, hogyha egyértelműbb információt adna arról, hogy van esetleg egy B-terve arra az esetre, hogyha tényleg csak egy keretmegállapodás születik. Köszönöm. Köszönöm, és most végezetül Tikau asszony, aztán pedig meghallgatjuk a válaszokat. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să știu dacă este traducere din limba română. Okay. So, um, thank you very much, uh, Mr. Hogyha nincsen tolmácsolás románról, akkor angolul folytatom. Elnök úr, köszönöm. Az információt az Európai Bizottság képviselőjére részéről az energia és éghajlatváltozási csomag azonban nem csak az emissziókereskedelemmel foglalkozik, nem, a tagállamok vállalásával is, miszerint széndiokszid kibocsátásaikat csökkentik. E tekintetben a, szeretném öntől kérdezni, hogy mi lesz az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság finanszírozásával, mert az ETS ágazathoz kapcsolódóan az európai cégeknek eh, nehézségeik vannak a finanszírozás megtalálásában, már pedig finanszírozás nélkül nem lehet modernizálni a eh, technológiát, eh, és biztosítani az alacsonyabb széndiokszid kibocsátást. A nem ETS ágazatok, mint például a közlekedés, vagy eh, az épületek. Nos, a e tekintetben az Európai Parlament azt kérte, hogy az európai épületek környezetbarátabbá tételét megfelelő finanszírozással támasszuk alá. Ehhez ugyanis az energiahatékonysági irányelv teljesítéséhez erre van szükség. Hogyan tudják a FEDER-ből, a regionális fejlesztési alapból eh, valahogy úgy átcsoportosítani a pénzeket, hogy az épületek energiahatékonyságának növelésére több pénzt tudjunk fordítani. Köszönöm szépen, Del Béke úr, számos kérdés vár válaszra, parancsoljon. For, uh... Köszönöm szépen a nagyon érdekes kérdéseket. Volt egy általános kérdés, amit amire szeretnék néhány percet fordítani, tehát hogy a kopenhágai konferenciának mi lesz a valószínű eredménye. Azt hiszem, hogy Kopenhága nem tudja megvalósítani a teljesen kötelező, nem lehet teljesen kötelező érvényű örököse a kiotói folyamatnak. Nincs elég idő a politikai megállapodásra, de az EU nagyon határozott azzal kapcsolatban, hogy bármely politikai megállapodás, amit sikerül elérni Kopenhágában, kötelező érvényű legyen, és rögtön azután pedig jogilag kötelező érvényű dokumentummá kell átalakítani. Tehát a kopenhágai konferencia után egy konkrét ülést fogunk tartani 3-6 hónappal a konferencia után, és jövő évben, decemberben Mexikóban fogunk újra találkozni témával kapcsolatban. Tehát egy jogilag kötelező szerződésre törekszünk, úgy gondoljuk, hogy Kopenhágának a kiotói jegyzőkönyvet kell felváltania. Melyek azok az elemek, amelyek remélhetőleg a kopenhágai megállapodásban benne lesznek? Legalább öt fontos elem van, amelynek ott jelen kell lennie. A legfontosabb a kibocsátás csökkentés. nem hiszem, hogy megvalósulhat, nem hiszem, hogy sikeresnek tekinthetjük Kopenhágát, hogyha nem tudunk megállapodni a kibocsátás csökkentésében. Kézzelfogható kibocsátás csökkentési lépéseket szeretnénk látni a feltörekvő gazdaság, gazdaságok részére is. Itt 15-20%-ra gondoltunk, fejlett országoknál pedig 40%-ra. Itt Kína, India szintén ez irányba kell ellépjenek. Úgyhogy a kibocsátás csökkentés lesz a legfontosabb elem. Azt gondolom, hogy erre valamennyi fejlett ország részéről szükség van, beleértve az Egyesült Államokat is, és a fejlődő országokra is gondolok, Kínára, Indiára, Brazíliára, Dél-Afrikára egyaránt. A többi elem pedig a technológiára vonatkozik, például megújuló erőforrások, széntárolás, erdőpusztulás, és egy nagyon fontos pénzügyi csomagon is meg, csomagból is meg kell állapodnunk. Piper úr kérdése az volt, hogy ez megváltoztat-e bármit, amit az éghajlat és energiacsomagban tavaly elfogadtak. Valójában az ETS és az erőfeszítések megosztása, illetve a CCS irányelv egyoldalú kötelezettségvállalás, 20%-os 20%-os csökkentés 2020-ig 99-es szinten. Tehát ez egy egyoldalú kötelezettségvállalás. EU, az EU azt mondta, hogy a 20%-ot akár 30%-ra is hajlandóak vagyunk felemelni, hogyha Kopenhágában a többi fontos szereplő hasonló erőfeszítéseket vállal. Tehát az ETS 20%-os csökkentési csomag részeként még érvényben van, és a végrehajtási ütemtervet pedig a jogalkotó nagyon részletesen határozta meg, nyilván ez mindenkinek szenvedést okoz, de nem szabad ezt figyelmen kívül hagynunk, és az ETS rendszer, a kibocsátás kereskedelmi rendszer 2020-ig 20%-os csökkentés, ez egyértelműen érvényben van, ahogyan abban tavaly novemberben megállapodtunk. Van-e B-terv? Ez volt a kérdés. A B-terv a kérdés, hogy Kopenhágában és azután a mások által tett ígéretek után EU, az EU hajlandó-e 30%-ra emelni a célt, hogy ezt az ETS-en keresztül, az erőfeszítés megosztáson keresztül, az erdőpusztulás, illetve erdészeti kötelezettségvállalásokon keresztül Itt a Red Plus fenntartható erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységek, ezek nem szerepelnek az egyoldalú 20%-os kötelezettségvállalásban, azonban Kopenhágát követően érvényben lehetnek. Aztán Nibler asszony részéről volt egy nagyon konkrét kérdés arra vonatkozóan, hogy a 300 millióról hogyan fognak dönteni, ki fog dönteni, a két lépésben látjuk a döntést. Először is, hogy egy tervezetben kell megállapodnunk, és ebben valamennyi alapelemnek benne kell lennie, azzal kapcsolatban, hogy hogyan osszuk el a 300 milliót. Technológia portfólió terjesztéséről van szó, illetve a különböző tagállamok megosztásáról. Kivégzi a technikai elemzést, reméljük, hogy az EBB ebben részt fog venni. Mindezt abban a döntésben, határozatban pontosítani kell. Illetve úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak is nagyon fontos munkát kell végezniük, az előkiválasztást, hogy milyen projekteket szeretnének javasolni az európai megosztásra 300 millió tekintetében. Aztán pedig a bizottság fogja a végleges döntést meghozni, ez egy komitológiai eljárás de úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak nagyon fontos szerepe lesz, és teljes szerepvállalást szeretnénk látni részükről. Aztán volt egy kérdés, amely a Desertek projektre vonatkozik, hogy ez szintén támogatható-e. Azt hiszem, hogy az új belépési tartalékból nem lehet azt majd finanszírozni, ugyanis az kizárólag az európai területre vonatkozó projekt, projektekre vonatkozik, azonban a dezertek az Európai Unión kívüli területekre. Az Európai Unió tevékenységének EU-n kívülre való kibővítéséhez az új belépési tartalék nem megfelelő, de a CDM vagy az RTD alapok ezek mind-mind alkalmasak lehetnek, vagy a kohéziós alapok, strukturális alapok szintén. Ezeket is fel lehetne használni harmadik országok számára. Aztán volt egy nagyon konkrét kérdés az éghajlattudományjal és a nemrégiben bekövetkezett fejleményekkel kapcsolatban. A tudományos bizonyítékokat át kell tekintenünk. Az EU-ban nagymértékben támaszkodunk az IPPC eredményeire, ami a kormányközi éghajlatváltozási panel. Az IPPC adta meg eddig az összes iránymutatásunkat, úgyhogy nekik kell először is eldönteni, hogy az új érvek érvényesek-e vagy sem. Az, hogy vannak bizonyítékok, illetve állítások arra vonatkozóan, hogy a hőmérséklet az állandó marad, vannak olyan állítások, amelyek azt mondják, hogy két fokos emelkedés tapasztalható majd. Minden esetre mi a konszenzusos megoldás felé szeretnénk majd haladni, és azt hiszem, hogy ebben az esetben éghajlattudomány lehetséges felülvizsgálatát az IPPC-n keresztül tudjuk csak elképzelni. 2014-ben lesz egy hivatalos felülvizsgálat, de nyilván időközi felülvizsgálatok is lesznek. Aztán pedig Tikau asszony kérdezett arról, hogy a finanszírozást hogyan lehet a belső kiigazításra, illetve enyhítésre alkalmazni. Azt remélem, hogy a nemrégiben elfogadott pénzügyi dokumentumban, ez a bizottság dokumentum egyébként, egyértelműen azt javasolja a bizottság, hogy több lépést kell fordítani, több lépést kell finanszírozni a közösségi költségvetésből. És remélem, hogy a pénzügyi tervre vonatkozó vita ami az elkövetkezendő években nálunk fog landolni, szintén, ebben szintén fontos téma lesz az, hogy ezt a pénzt hogyan lehet a szakpolitikai célokhoz közelebb vinni. Ez egyértelműen az építési, közlekedési ágazatra vonatkozik, hogy támogassunk tevékenységeket az erőfeszítés megosztás irányelven keresztül. Aztán, ami a vállalatokat illeti, az ETS-be tartoznak. Szerintem eléggé határozott az ütemterv 2012-ig, 2013-ban új ETS rendszer lesz, és ha köztámogatást kapnak is a, a vállalatok, mindenképpen az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések érvényesek rájuk. Ebben az esetben lehetséges, de nem hiszem, hogy ez fontos lenne. Aztán pedig azt gondolom, hogy a széndiokszid piac, egyébként ezt az új tagállamokban is látom, teljesen új energiaágazatot építenek ki. Alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákra törekednek, és az energia ágazatba való befektetéseknek ez nagyon fontos része. Úgyhogy akkor várom a többi kérdést ezek után. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még öten jelentkeztek. Öt percünk van. Úgyhogy arra kérném önöket, hogy ha lehet, akkor egy percben szólaljanak fel, hogy a válaszokat is meghallgathassuk, mert utána a tolmácsok már nem állnak rendelkezésre. Zsadó úr következik. Merci, monsieur le président. Euh, j'ai bien noté... Euh, Köszönöm, elnök úr. az előadónk megjegyzését fegyeztem, miszerint a kopenhágai konferenciát követően felülvizsgálatra kerül majd sor. A benchmarkinggal kapcsolatban az Európai Bizottság tartja -e magát majd az ETS irányelvben, emissziókereskedelmi irányelvben lefektetett szabályokhoz, mi szerint a 10%-os hatékonysági határhoz viszonyítjuk a többieket. Hosszán, ha nem, akkor fennáll a veszély, hogy az irányelv még kevésbé valósul meg. Az ingyenes kvótákról beszélt, és a szén szivárgáshoz. Az Európai Bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy ezt a problémát valahogy megelőzze, hiszen vannak olyan cégek, amelyek termelésüket áttelepítik, és még mindig kapnak ingyenes kibocsátási egységeket. Az Európai Parlamentben az a benyomásunk alakult ki, hogy jó néhány ország hajlandó vállalásokat tenni majd Kopenhágában. Egyes ágazatok felmentést kap hatnak. Majd azonban eh, egyelőre a jelenlegi lista számára nem vettük figyelembe az ilyen esetleges vállalásokat. Szerintem Európa nem tehet önmagában semmit, de nem is kell majd egyedül felépnünk ezen a téren remélhetőleg. A pénzügyi és gazdasági válság eredményeképpen az emisszió csökken, a 30%-os emisszió csökkentés kevesebbe kerülhetne, mint egy évvel ezelőtt a 20%-os emissziócsökkentésről gondoltuk. A Környezetvédelmi Főigazgatóságban azt hallhatjuk, hogy egy 20%-os energiafelhasználás csökkentés, kötelező csökkentés a széndiokszid, egy tonna széndiokszid árát éppen, hogy csökkenteni, tehát az egész emisszőkereskedelmi piacra jelentéssel lenne. Jó lenne, hogyha ezeket tisztázná. President, I will be very brief. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok szólni. Nagyon sok szén tartaléka rendelkezik még Wells. Új bányákat is nyitnak, és a szénbányászat jövője nagy részben függ a széndiokszid megkötés és tárolás technológiájától a brit kormányzat négy kísérleti projektet is bejelentett a CCS témában. Fő kérdésem az, hogy technológia és földrezi szempontokat is figyelembe vesznek az e, erre fordított pénzek felosztásánál. A az elő, az utó és a kombusztió alatti három különböző technológia közül az Európai Bizottság melyiket? Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék feltenni. Először is a legutóbbi évek során végzett kutatások azt jelzik, hogy az éghajlat Európa északi részén és déli részén teljesen másképpen viselkedik. Nekem úgy tűnik, hogy a döntések, amelyeket meghoznak, nem veszik figyelembe ezt a különbséget. Kérdezem tehát, hogy mikor veszik majd figyelembe ezt eh, az eltérést. Tudjuk, hogy eh, a kibocsátások 20%-a az ipart terheli. Ezzel foglalkozunk Kopenhágában is, de a mezőgazdaság akkor is eh, amikor figyelembe veszi a talaj széndiokszid tároló képességét, ez egy nagyon komoly probléma az éghajlatváltozás szempontjából. Én azt a kérdést szeretném feltenni, hogy ezt nem vették be a rendszerbe, azért mert egy politikailag bonyolult kérdés, azért mert az ég, a mezőgazdaság egy rendkívül kényes téma. Ez a fő ok, vagy az talán az ok, hogy a tudomány még nem eléggé előre haladott ahhoz, hogy kellő információt tudjon felmutatni az mezőgazdaság különböző fajtáiról, illetve a különböző esetleges megoldásokról. Köszönöm szépen, Kárvályó asszony. Köszönöm szépen. Először is Delbeke urat szeretném köszönteni itt a szakbizottságban. Hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk a tanácsnál, majd a bizottságnál is. Egy rövid észrevételem volna kollégáim már hangsúlyozták, hogy az ITRE szakbizottság éghajlatváltozási szakbizottság is, mint az ENVI, az Európai éghajlatváltozási és energiaügyi csomag azért lett sikeres, mert Európa felismerte azt, hogy az ipari stratégiák nagyon fontos részét képezik az éghajlat kapcsolatos kérdéseknek, és ez tette lehetővé számunkra azt, hogy megállapodást kössünk, és kialakítsuk a mai álláspontunkat Kopenhágára nézve. Volna egy kérdésem az ötödik ponttal kapcsolatban, ez a CCS. Tudja, hogy ha jól tudom, 11 különböző CCS projekt jött létre a gazdaságélénkítési terv keretében, de ha jól tudom, ez csak az első szakaszt támogatja, az ilyen projektek első szakaszát, a költségeket. Azt szeretném tudni, hogy ezen projektek a 300 milliós tartalékból is kapnak majd támogatást, illetve az új belépők hogyan tudnak bekapcsolódni ebbe. Köszönöm. Viba. Weber úr. Euh, Csak nagyon röviden, ha megengedik, Hozzátennék én is egy kérdést a saját részemről. Az európai kvótakereskedelmi rendszerrel kapcsolatban, mintha lenne egyfajta félreértés a tanácson belül, a tagállamok egy kisebbsége azt kéri, hogy több platformot létesítsenek az emisszió jogokra vonatkozóan. Az Európai Bizottság szerintem helyesen egyetlen egy platformra tesz javaslatot, ez racionálisabb és gazdaságosabb megközelítés. Hogyan fogjuk feloldani ezt a konfliktust, és milyen fajta szervezet fog eh, ennek eredményeképpen felállni? Ha Kopenhága nem is lesz azonnali siker, szerintem mindenképpen később az lesz. Milyen fajta kritika lehet ebből? Thank you, Mr. Chairman. I will... Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem nagyon röviden szólni. Ami a benchmarkingot illeti, illetve a 10%-ot, tehát, hogy a bizottság mennyire veszi ezt a 10%-ot komolyan, nagyon komolyan vesszük, de nagyon fontos munkát tett hozzá a jogalkotó, tehát, hogy ezt a 10%-ot csak az elején, a kezdet kezdetén kell felhasználni a benchmarkok megállapításánál. Ezt nagyon fontos elemnek tartjuk a benchmarkról szóló vita során, de ez egy kiinduló pont. pontosan azon dolgozunk, hogy akik nem tartoznak bele a 10%-ba, azokkal mi legyen. Aztán a 10%-kal kapcsolatban van még egy fontos kérdés, az az, hogy a szabad egységeknél, hogyha valakinek megmarad egy plusz egysége, akkor azt átadják valaki másnak. Itt az érintett felek együttműködésére van szükség. Aztán pedig a 20 vagy 30 százalék költsége természetesen, illetve valóban csökkent a recesszió következtében. Csökkentek a kibocsátások, mivel kevesebb a gazdasági tevékenység, és ez pedig további lépéseket igényel. Egyesek számára igen, mások számára nem. A bizottságnak az az álláspontja, hogy már megállapodtunk a 20%-ban, és bármi, ami a 20%-on túlmutat, az a kopenhágai eredményektől függ. A bizottság egy hatástanulmányt fog készíteni és biztos vagyok abban, hogyha a gazdasági tevékenység nem nyeri vissza a korábbi növekedési adatait, akkor valóban a céloknak kevesebb költsége lesz, mint ahogyan eredetileg gondoltuk. Energiahatékonyság, és hogy a DG Envy miket gondol erről, biztosíthatom önöket afelől, hogy az energiahatékonyság a harmadik legfontosabb elem. Ott van a megújuló energiaforrás, az üvegházhatású gázok kibocsátásának célja, illetve az energiahatékonyság. Az energiahatékonysági cél még nem szerepel a jogalkotási tevékenységben, ezért van különbség a többi két elemhez képest. De a másik két elem nagyobb energiahatékonyságra ösztönöz, és az ETS legfontosabb eleme az az volt, hogy az energiahatékonyság radikálisan megnő. úgyhogy meg kell néznünk még a különböző elemek együttműködését. Aztán Vogn úr kérdezett a CCS technológiáról. Nyilván ezt lehet kombinálni, illetve ön háromra utalt, a szekvesztrációs tevékenység, de a tárolást is meg kell valósítani, úgyhogy különböző technológiákkal működünk együtt, különböző tárolási kapacitásokkal, 8, CCS tevékenység kategóriánk van. És a bizottságnak jelen pillanatban az az álláspontja, hogy 7 vagy 9 legyen, de hát ezt még megbeszéljük. Aztán Gutierrez asszony kérdése, mezőgazdaság, a mezőgazdasági ágazat szintén nagyon fontos. Rendkívül hasznos tárgyalások illetve viták valósultak meg a földhasználat, földhasználat változás és erdészet területén. A bizottságnak ez különösen fontos témája annak érdekében, hogy a célokat teljesíteni tudjuk. De ami a monitoring, beszámoló és igazolás rendszerét illeti, nem, még meg kell néznünk, hogy a mezőgazdasági ágazatban hogyan alakul ez a folyamat, az ipar helyzetét már ismerjük. Ami pedig Kárvályó asszony kérdését illeti. A CCS projektekről tehát, hogy az európai gazdaságélénkítési program eredményeit tudjuk-e kombinálni az új belépésre vonatkozó jövedelmekkel, azt hiszem, hogy a CCS tervek általában annyira drágák, annyira drága ez a technológia, hogy valószínűleg a támogatás kombinálása nagyon szükséges lesz, mert itt akár 300-500 millióról is beszélhetünk projektekként. Úgyhogy a vezetők legalább 12 demonstrációs létesítményt választanak ki a lehető leghamarabb, úgyhogy az lenne a jó, hogyha a kettőt valóban tudnánk kombinálni. Aztán pedig Weber úr kérdése az egyszeri aukciózási platformról, illetve az, hogy a tagállamok ebbe az irányba haladjanak. A bizottságnak szilárd véleménye az, hogy az egyszeri aukciós platform a legértelmesebb, észszerűbb tényező. Még mindig szükség van nyilván magyarázatokra, ugyanis az aukciózásból származó bevételeket a tagállamok kapják, és nagyon gyakran a tagállamok azt mondják, hogy azt gondolják, hogy csak akkor tudják ellenőrizni az ebből származó bevételeket, hogyha maguk végzik el az aukciózást. El kell magyaráznunk a tagállamoknak, hogy ha több aukció platformot valósítunk meg, az talán költséges lesz Európa számára, de úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban még magyarázatokra van szükség, de nyilván vannak köztes formák, az, egyed, az egyetlen, illetve a több aukcióplatform között egy hibrid rendszer